policy. That's a good one. Cominciamo con 10 eh, minuti di ritardo. Già... 10 perces késéssel kezdünk. Ez már magában probléma, mert ma igencsak rövid az időnk. Nagy öröm számomra megnyitni ezt a meghallgatást, ezt az oly nagyon vert meghallgatást nők az információs és kommunikációs technológiában címmel. Külön köszönetet mondok az Európai Bizottság alelnökének, Nils Kröz alelnöknek és az ITU főtitkárának, Amadun Turénak, amiért aktívan együttműködtek szakbizottságunkkal ezen esemény megszervezésében. Köszönetet mondok valamennyi felszólalónak, előadónak, akik ellátogattak ide, Szamber asszonynak a Facebook részéről, akivel majd videókapcsolatot létesítünk 17 órakor. Szakbizottságunk már egy ideje tárgyalja annak módozatait, hogy hogyan lehetne a női szakértők szemet növelni a távközlés világában. Ezt mindennapi munkánk során tesszük, politikai jogalkotó munkánk során, közös kezdeményezésben az Európai Bizottsággal és Krőz biztos asszonyjal különösen. Fontos dolgokat hajtottunk végre és hajtunk végre a Horizont 2020 keretében, a kutatás és innovációs keretprogram keretében, annak érdekében, hogy a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartásra kerüljön biztosítjuk azt is, hogy a program hozzájáruljon olyan megoldások megtalálásához, amelyek megszüntetik az egyensúlytalanságot a férfi és női kutatók között, hogy humán erőforrásunk teljes potenciáját ki lehessen bontakoztatni. rá. Jelenleg Európában 7 millió polgár dolgozik az IKT területén, ez azt jelenti, hogy 900 ezer munkahelyet lehet ebben az ágazatban teremteni 2015-ig. Nagyon erős a növekedési potenciál az IKT ágazatban más gazdasági ágazatokhoz képest. Ez az egyik leginnovatívabb és legdinamikusabb gazdasági ágazat, amely a leginkább nagy hangsúlyt fektet a kutatásra. Az Ipar és Tervközési Szakbizottságban megragadjuk ezt az alkalmat, annak érdekében, hogy rámutassunk a távközlés, a kutatás és innováció jelentőségére, különösen az említett ágazatban. A következő években arra számíthatunk, hogy csökken a távközlési ágazatban diplomát szerzetek száma megfelelő szakpolitikák és stratégiák nélkül, amelyek foglalkoznának a foglalkoztatás helyzettel, fennáll az a veszély, hogy a leginnovatívabb európai ágazat potenciáljai veszélybe kerülhetnek. Éppen ezért, és ennek teljes mértékben tudatában vagyunk, meg kell erősíteni az oktatást, a tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és matematika területén is javítani kell a karrier lehetőségeket ezeken a területeken, különösen a nők számára. Más szavakkal még több nőt kellene arra ösztönözni, hogy dolgozzanak a tudományhoz és technológiához kötődő ágazatokban. Ha a középoktatásban a nők 90%-a még úgy tűnik, hogy érdeklődik a távközlés iránt, sajnos ez az érdeklődés nem konkretizálódik oly módon, hogy ők ilyen ágazatban választanának felsőoktatási tanulmányokat. Következésképpen nincs elég nő az IKT ágazatban, a távközlés ágazatában, és nagyon kevesen foglalnak el döntéshozatali vezető pozíciót. Nem tudunk ma minden problémát megoldani, de jó lenne, hogyha a mai meghallgatás hozzájárulhatna a zajló döntéshozatali folyamatokhoz, és életben tartaná az erről a témáról zajló vitát. A mai nap egy fórum is kellene, hogy legyen, amely tovább ösztönzi a vitát, és lehetővé teszi számunkra, hogy információkat, bevált gyakorlatokat cseréljünk, akár európai szinten, akár nemzetközi szinten. Ami pedig a gyakorlati lezajlását illeti a meghallgatásnak, két részre oszlik ez. Nők az IKT ágazatban, hogyan lehet kiaknázni a nők tehetségét, ez az első rész, és a különböző szakértelmek létrehozása, illetve munkahelyek létrehozása az ágazatban. Fél ötkor fél hatkor zárul a meghallgatás, minden felszólalót arra kérek, hogy az felszólalás időt tartsa be. Szeretnénk meghallgatni előadóink véleményét, és Elsőként a Nemzetközi Távközlési Unió főtitkárának, Amadon Turé úrnak szeretnék szót adni. Mindenki tudja, hogy a mai nap a nők napja a távközlésben, ezt az itt tagállamai is támogatják ezt a napot. Mindenkinek köszönetet mondok számos látogatónak, vendégnek, akik itt jelen vannak, és remélhetőleg hasznos lesz ez a vita számunkra, mint intézmény számára és önök számára úgy szintén. Turé úr, öné a szó. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, German, uh... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Kedves barátaim, kollégák, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Önök között Brüsszelben. 2000, nők és a számítástechnika 2013 ugyanis ennek az éve, és nagyon örülök, hogy itt az Európai Parlamentben beszélhetek erről a fontos témáról. Itt Brüsszelben a 21. század második évtizedének nöreken nagyon jól tudjuk, hogy a számítástechnika ezer szállal szövi át minden nap életünket, és technika távközlés fejlődő és fejlett országban egyaránt a gazdaságban egyre fontosabb. Főként a fejlődő országban a nők ebben az ágazatban fontos szerepet játszanak, játszhatnak. Egy egyszerű mobiltelefon is lehetővé teszi ugyanis a nők számára, hogy a családtagjaik, a barátaik a kapcsolatot tartsanak illetve a legfontosabb információkhoz hozzájussanak, és így fontos eszköze lehet például a szolgáltatások, termékek forgalomba hozatalának. Tehát egy marketing eszköz is. A szentes technika biztosítja, hogy információhoz hozzáférnek akár csak az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Éppen ezért ez egy fontos mechanizmus annak, hogy a nők például a reproduktív egészséggel kapcsolatos kérdéseikre választ találjanak, még akkor is, hogyha nyíltan ezekről nem beszélhetnek. A mobiltelefonos alkalmazások a helyi nyelven tudnak tájékoztatni, illetve képeken keresztül. Az írni, olvasni nem tudó nők esetében ez különösen fontos. From the push perspective. Mobile phones are now also being... A mobiltelefonokat ezen kívül az egészségügyi adatok gyűjtésre is felhasználják, főként a gyermekekkel kapcsolatban, és így az igények felmérése alapján pontosan célzott egészségügyi szolgáltatásokat lehet nyújtani. A számítástechnika és a távközlés jelentősen javítja világszerte az oktatás színvonalát, online megközelíthetővé, elérhetővé teszi a világ legjobb könyvtárait. Az írni, olvas, írás-olvasás, írni-olvasni tudás kérdéseiben például soha nem látott lehetőségeket nyit meg az emberek számára a technika, és ezen belül a nők számára, ami óriási lehetőségeket, potenciált rejt, nem csak a nők életminőségét javíthatja, hanem mindenkét. Ezért büszkén számolok be arról, hogy az én szervezetem, az ITU, a Nemzetközi Távközlési Unió, ami egyébként az NCG alatt működik, a telecenter.org-gal együttműködik annak érdekében, hogy egy millió nő tanulja meg az alapvető számítástechnikai készségeket, és idén, márciusban már a, elértük a kétharmados célt. 147 szervezet összesen 85 eh, országban 680 ezer nőt részesített ilyen képzésben. A Genfi fórumon tavaly egy Fülöp-szigetéki asszonyjal léptünk eh, kapcsolatba, a az interneten keresztül, aki egy saját céget hozhatott létre a semmiből, most pedig emberek tucatjait foglalkoztatja grafikai stúdiójában. A számítástechnika és a távközlés a nőket védi is, például az erőszak ellen, főként a csárnom belüli erőszak ellen könnyebb így felépni. Hölgyeim és uraim, egy olyan világban, ahol a, munkahelyek 95%-ának van a digitális összetevője, és ahol egyre nagyobb igény, kielégítetlen igény van a számítástechnikai készségekkel bírók iránt, ott bizony igenis szükség van arra, hogy a nők és a fiatal lányok, hölgyek érdeklődését felkeltsük a számítástechnikai iránt. Nili Cruz ma délőtt elmondta, hogy több mint egy millió új munkahely jöhet létre 2015-ben, csak 2015-ben Európában, ebben az ágazatban. Bizonyos fejlődés tapasztalható, és az a tény, hogy ma mindannyian itt ülünk ebben az ülésteremben, önmagában is óriási jelentőségű pozitív lépés, hiszen ugyanazon okból, célból vagyunk itt, de még nagyon sokat tenni valunk, hiszen a, a nők adják, termelik az élmiszer felét, ugyanakkor a jövedelemből csak egy tized arányban részesülnek, a, a vagyonból pedig még kisebb arányban. A Fortune 500-ba tartozó cégek, világ 500 legnagyobb cégének vezetői között több a női vezető, mint bármikor korábban, és a szemtes technikai cégek vezetői között is egyre több nőt találhatunk. A Xerox, Yahoo, IBM, csak hogy egy pár, Hewlett Packard egy hm, néhány példa erre. De az ezer, a Fortune ezer, tehát az ezer legnagyobb cégből csak 42-t vezet nő, tehát még az esélyegyenlőségtől igencsak messze állunk. Az ITU az én szervezetem, 60 évvel azután, több mint 60 évvel azután, hogy ez a szervezet létrejött, akkor először 30-as években volt eh, az első női küldött, és eh, már 100 éve létezett ez a szervezet, mielőtt egy, mikor az első női küldöttségvezetőt eh, fogadhattuk. 16 női miniszter van a 190 tagszerv, tag, országunkból, és a világ 170 szabályozó szervezetéből csak egy tucatnyit vezet nő. Én azonban pozitív vagyok, optimista vagyok, mert a mai eseményhez hasonló felkelthetik a nők érdeklődését, a lányok érdeklődését a számítástechnika rend. Tavaly 1200 hasonló esemény Önre került sor 89 országban, idén még többre kerül sor, az új rekord lesz. Drámai változások előtt állunk, egyre több lány, nő keresi a boldogulását a számítástechnikában és a távközlésben. a www.girlsinict.org címet. Ha felkeresik, akkor számos példát láthatnak. Ezen a portálon 500 programot találhatnak, különböző ösztöndíjakat, online hálózatokat. Pont azzal a célral hoztuk létre, hogy saját programot is mindenki hozzátegyen ehhez. Kérem látogassák meg ezt a website ezt a portált. Nagyon hasznos eszköz ez. Az ENSZ szélessávú bizottság három éve eh, jött létre az ITU és az UNESCO közös szervezésében. Tavaly szeptemberben Tina Davis eh, felkérésére valóban kiterjesztettük ezt a eh, programot, és a női vagy esélyegyenlőségi elem hangsúlyos szerepet kapott. Nili Cruz alelnök asszony a következő hozzászóló, akivel szorosan együttműködünk, és nagyon jó azt látni, hogy ő is tagja ennek a sávú bizottságnak. Tudjuk, hogy Neely Cross eh, nem szokta palástolni az érzelmeit, egyenesen beszél, határozottan beszél, ha kell az asztal, csak az Európai Bizottságban, és nem tudom ma milyen hangulatban lesz. Has its first formal meeting in Mexico just over a month ago egy hónappal, valamivel több mint egy hónappal ezelőtt Mexikóban eh, eh, került sor az első Broadband Commission ülésre, Helen Clark elnöklésével is. Nagyon örültem annak, hogy eh, jó magam is részt vehettem ezen az ülésen. A Szélessávú Bizottság alelnökevel, Kanszlémmel és Pézenkezengvel, aki Ruandát, Ruanda küldöttje Az első ország ez ugyanis, amely, ahol elérték a paritást 50%-os női-férfi képviseletet, parlamentben, kormányban, kormányzatban, illetve a nagykövetek között meggyőződésem, hogy eh, együttműködve, válvetve, eh, közös akaratunk eh, munkáinkkal és elszántságunkkal javíthatunk a világon, egy egyenlőbb, igazságosabb helyé tehetjük a világot, és a nők számára is megnyithatjuk a számítástechnika világának kapuit. Köszönöm. Thank you, Mr. Touré. Now, Nili Cruz, Vice Köszönjük, Touré úr. Nelly Cruz következik az Európai Bizottság alelnöke. Köszönöm, elnök asszony. Én örülök annak, amikor nem nemileg kiegyensúlyozott a nézőközönség, mint most is. Az önöknek hála ez a bizottság komolyan veszi ezt a témát. Eh, és ez jó dolog. Merlin Monroe, Merlin Monroe valaha azt énekelte, hogy Diamonds are a girl's best friend, friend. Eh, ez nem igaz most már, mert a kommunikációs technológia a lányok legnagyobb barátja. És majd ezt követik a gyémántok, mert remélhetőleg ugyanazt a díjazást fogják kapni a férfiak és a nők az elvégzett munkáért. Több nőre van szükség az IKT szektorban, és több vezetőbeosztást betöltő nőre. Fontos, hogy minden nő kezébe vehesse a saját sorsát. Az IKT skillek révén lehet munkahelyhez jutni, ezek tartogatják az innovációt és a lehetőséget, lehetőségeket, és hát a gazdaságaink is erre támaszkodnak. Európában egy egymilliós munkaerő hiány van az IKT szektorban, ezt Turé főtitkár nagyon helyesen említette. Az egyik nagy kihívás, aggodalom 2000 15-ig, az az, hogy 1 millió IKT szakértő munkavállalóra lenne szükség 2015-ig, és hogyha nem találunk 1 millió ilyen embert, akkor több mint 1 millió munkahelyet fogunk elveszíteni. Ha nem sikerül, sérül a versenyképességünk, és eh, a munkanélküliek kell sem tudunk mit kezdeni. Tehát nem kell sokat gondolkozni azon, hogy itt a nők segíthetnek, szerepet játszhatnak. Nem az a probléma, hogy a nők nem hajlandók a számítástechnikát eh, használni. Valójában eh, többet használják az ilyen számítástechnikai eszközöket a lányok, mint a fiúk, állandóan használják, kreatív módon, intenzíven, és gyakrabban használják például a szociális média, média eszközöket is. Látjuk, hogy eh, az ipar megpróbál IKT termékeket nők számára létrehozni. Sajnálatos módon férfiak tervezik ezeket, és az egyetlen ötlet mögött az, hogy kisebb lesz a termék, aminek semmi értelme nincs, és rózsaszín nincs szükségük egyébként a nőknek speciális női IKT eszközökre, mint ahogy speciális női tollakra sincs különösebben szükségük. A nők az ágazatban dolgozók kevesebb, mint egy harmadát alkotják, és ráadásul az alacsonyabb státuszú munkahelyeken dolgoznak. Tegnap eh, adtam ki az első Euró Pionír díjat, az európai vállalkozóknak, e, rendkívül nagy tehetségekkel találkoztam ott, de a 15-ös shortlisten mindenki férfi volt, ami azt mutatja, hogy milyen nagy utat kell még bejárnunk. Sokan ismerik a problémát, sokan dolgoznak a probléma megoldásán. Most nagyon sokan vesznek részt ezen az ülésen, és részt vettek eh, korábbi megbeszéléseken is. A karrier döntéseket általában nagyon korán hozzák, tehát nagyon fiatal gyerekekkel kell elkezdeni foglalkozni, talán már az iskolai tarrendbe is be kellene állítani a számítástechnikát, mégpedig eh, komoly módon, eh, megfelelő tanárokkal. És nem csak külön számítástechnika néven kell ezt a tárgyat eh, előmozdítani, hanem az összes többi tárgyal összefüggésben. Van egy csomó olyan nő, aki IKT típusú végzettséggel rendelkezik, és mégis otthon van, vagy nem dolgozik a családján kívül. Ezeket a nőket visszahozni a munkaerőpiacra, nos, ez önmagában 9 milliárd euróval dobná meg a GDP-nket, tehát már ezzel 9 milliárd eurót veszítünk évente. Ez a holland éves deficit kétszerese. A példaképek is fontosak. Be kell mutatni azokat az embereket, akiknek digitális skilljeik vannak, és ebből élnek meg, legyenek ezek vezérigazgatók, vagy éppen a szomszéd. Tehát ebben az értelemben ne lepődjenek meg azon, hogy az itrének nek női elnöke van, ez kéne, hogy természetes legyen. És vannak, vannak magas beosztást betöltő nők, persze majd hallunk is róluk. Sharon Sandberg is csatlakozik majd hozzánk, technika segítségével, de már fiatalabb nők körében is el kell terjeszteni azt, hogy mire vihetik, példaképeket bemutatni, és arra is szükség van, hogy a filmek és újságok reálisabb képet fessenek be, ne csak költők és hercegnők akarjanak lenni a kislányok. Egy csomó nagyon szenvedélyes, alulról jövő kezdeményezés eh, van eh, szerte a világon. Linda Lucas Finnországban eh, például Bill Gates vagy Zuckerberg szintén E, sokat tettek azért, hogy még több nő menjen a számítástechnikai szektorba. Fontos tehát ezeket a, átvenni ezeket az alulról induló kezdeményezéseket, és ezekre a kezdeményezésekre koncentrálni. A digitális múzsa program például vagy egy gyorsítóhálózat női vállalkozóknak, e, ez ilyenek segítségével nőknek és lányoknak, nőkkel és lányokkal fel tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot, hozzájárulunk Európa versenyképességéhez. De a legfontosabb dolog az, az hogy ne kezeljük le a nőket, hanem egész egyszerűen változtassuk meg a gondolkodásunkat, a nők nem áldozatok, akik segítségre szorulnak, hanem tehetséges munkatársak, és ezekre, erre a tehetségre a gazdaságnak szüksége van. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvesztegessük a tehetségünk 50%-át, a nők nem áldozatok, ha ezt elfogadjuk, akkor már is egy lépéssel közelebb kerültünk a probléma megoldásához. Nem kell úgy tenni, mint hogyha az IKT más lenne, mint ami nem mindig könnyű dolog, de hát a nőknek is van agyuk, és használják. Egy okos nő lehet olyan okos, mint egy fiú. Ez egy nagy kihívás, nagy lehetőség, amely lehetőségeket biztosít a nők számára, és én azt gondolom, hogy minden ambiciózus, tehetséges nőnek ettől izgalomba kell jönnie. Nincs szükség ugyanis egy nagy spint rakni a dologra, az IKT egy nagyon cool dolog, sokszínű, nagy kihívásokat rejt, nagy lehetőségeket. A nők 9%-kal többet keresnének, hogyha nem lenne semmifajta nemi fizetésbeli különbség az IKT eh, ágazatban. A valóságot kell eladnunk, és itt most nem jótékonykodunk, ez nem jótékonyság, hanem egész egyszerűen gazdasági értelemben kifizetődő. A és ne felejtsék el, hogy a nők az IKT ügyfelek között is jelentős százalékban vannak jelen, jobb lenne megérteni ezeket az ügyfeleket, a nők jobban megértenék ezeket az ügyfeleket. Összeállítottunk egy nagy koalíciót az IKT eh, szervezetektől, szervezetek köreiből, és ezzel a hálózattal fogunk együttműködni, konkrét példákat fogunk bemutatni, eh, konkrét készségeket fogunk adni az embereknek, és ezen belül külön odafigyelünk a nőkre nézzünk néhány gyakorlati ötletet. Csináljunk egy díjat, amelyet odaadhatunk az ágazatban dolgozó sikeres nőknek vagy lányoknak. Vagy miért ne alakítsunk ki egy mentoring hálózatot fiatal lányoknak, akik idősebb kolléganőktől tanulhatnának. Én magam szívesen csatlakoznék ehhez a hálózathoz, e, vagy egy új gyorsító e, terv, amely a nőket célozná meg? És ez az egész nagyon vonzó. Ki kell nyújtanunk a kezünket a nők felé, ehhez egy sor eszköz kell, politikusként, professzorként, vállalkozóként, NGO-ként, mentorként, példaképként, tanárként és szülőként is megtehetjük ezt, és remélem, hogy önök ezt az üzenetet viszik innen haza, segítenek nekünk megoldásokat találni, és azt is remélem, hogy a képviselők ezt elviszik választókörzetükbe, és mint ahogy mondtam, ez valóban egy lehetőség, nem szívességet teszünk a nőknek, egyáltalán nem. A szektornak, az ágazatnak szüksége van a nők tehetségére, és a gazdaságnak is szüksége van a nők innovációs képességeire. A digitális nők többet érnek, mint a gyémántok. Köszönetet mondunk Kröz biztosasszonynak, illetve az ITU főtitkának, Amadon Touré úrnak előadásaikért, jelenlétükért. Most pedig kezdjük meg az első panel munkáját, mégpedig nők a távközlésben, nők karrierje a távközlésben című panelről van szó. Gianna Martinengot Saskia van Uffelent és Monik Morot kérném arra, hogy foglalják el a helyüket itt a pulpituson. Il... Eh, buongiorno. No. Due, due professori. Eh, e due, e due,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 ideal KTS. Ideal KTS. Of the technology. For Rita Di Passiamo al nostro primo panel. Akkor tehát kezdjük meg az első panel munkáját. Megadom a szót Jenna Martinengónak aki a DIL TS elnöke és a Women Technology elnöke úgy szintén köszönöm ezt a meghívást. Nagy megtiszteltés számomra, hogy részt vettek első nyilvános meghallgatásomon. Az a szerencséért, hogy nagyon hamar elkezdhettem a párbeszédet a technológia tárgyában. 83-ban a didaktika laboratóriumokban állt a középpontjában en, ennek a témának. Most minden emberi tevékenység középpontját képezi ez a tevékenység. Egész életem során közvetítést tanultam, és az ASTT-nek köszönhetően nagyon gazda volt eddigi életutam sikerekben és tapasztalatokban mindig is nagyon bizakodó voltam, és úgy vélem, hogy a jövőbe tekintve a mottum mindig az lesz, hogy fedezzük fel, osszuk meg a tapasztalatainkat, tanuljunk. Azt hiszem, hogy nem léteznek olyan technológiák, amelyek önmagukban intelligens sokat tudnak teremteni, itt arra van szükség, hogy elgondolkodjunk ezek hasznán, hogy egy olyan testalmat hozzunk létre, amely gyorsan változik, mégpedig a korábban soha nem látott ütemben. Itt fenntarthatóságról van szó, fejlődést, illetve rugalmas munkáról, folyamatos tanulásról, intellektuális mobilitásról. Ezek azok a témák és szavak, amelyek végigkísértek ezen évek során kutatóként, illetve vállalkozó nőként. Fontos azonban konkrét értékkel megtölteni ezeket a szavakat, amelyek gyakran változnak, módosulnak a különböző kontextusok függvényében, és néha hiányzik is itt a szavakhoz Mm, társított mélységes szendék, illetve az új információs paradigmák és kommunikációs paradigmák kialakítására szolgáló szendék. Mi is a jelenlegi helyzet? Most ö, ö, diákokat készítünk fel olyan foglalkozások, szakmák szemmel, amelyek valójában még nem is léteznek. Gondoljuk csak el, hogy a leginkább keresett foglalkozások 2010-ben, 2004-ben még nem is léteztek. Egy kutatás, amelyet az EU illetve a brit kormány adott megbízásba 20 szakmát azonosított 2030-ban, amelyre valamennyire kihat az IKT. A hat unokám, három fiú és három lány. Őket kérdeztem, hogy mit is részesítenek előnyben ezek közül. És elmondhatom, hogy nagyon fontos hogy a jövőbe tekintsünk, ahogyan Alenke is említette, a legjobb módja a jövő erőre jelzésének az, ha kitaláljuk a jövőt, és azt hiszem, hogy a nők ehhez nagy mértékben hozzá tudnak járulni. 2003-ban az élet minősége az előző évtizedek tevékenységének köszönhetően csak akkor lesz jobb, hogyha az országok olyan választásokkal éltek, amelyek célja a valódi innováció ösztönzése technológiai és társadalmi értelemben, a vállalatoknál és a társadalomban, tehát ösztönözni kell a kutatást, a humántőkét fejleszteni kell, ezt már régóta halljuk. Szerintem erre eljött most a megfelelő pillanat. Mit is tegyünk most annak érdekében, hogy meggyorsítsuk, nyomon kísérjük ezt a folyamatot, a digitális átalakulás folyamatát. Nos, most többnyelvű, multietnikus társadalomban élünk, az alapkompetenciák meghatározása alapvető, amely lehetővé teszi valamennyi egyén számára, hogy valódi polgár legyen, képes legyen képességei kifejlesztésére, méltósággal éljen, dolgozhasson, részt vegyen területe fejlesztésében, javítsa a saját maga és a környezete életét, tudatos döntéseket hozzon, és folyamatosan tanuljon. A digitális agenda az a munkának köszönhetően, amely ebben az, ezekben az években zajlott, lehetővé teszi számunkra, hogy egyes pilléreket azonosítsunk, amelyek engem 30 éves munkám során végig kísértek. Az inter- internethez való hozzáférés alapvető jog, a közös tudás, a hálózati munka szabályozása. Ezek alapvető pontok voltak, amelyek végig kísértek vállalkozói és kutatói munkám során. De aktívan részt vettem a 90-es években az SPR-re Delta programokban, és már akkor, 97-ben megkezdtünk egy folyamatot, 60 egységgel, annak érdekében, hogy a hátrás helyzetűeket is bevonjuk a digitális forradalomba. A technológiának köszönhetően jelenleg a városok egyre inkább egy új gazdaság középpontjaival válnak. A szolgáltatási gazdaságot tekintve, hát Olaszországban például 60%-et adja a GDP-nek ez az ágazat. Nos, ezen vállalatok erős módosításokat igényelnek, transzverszális kompetenciákra, készségekre van szükség. Tehát hatalmas átalakulás zajlott, véleményem szerint ezen elmúlt 30 évben. És az átalakulás évben abban áll, hogy a természettudományok, társadalom és politikatudományok, valamint a humanisztikus tudományok eredményeit egymásra össze kell kapcsolni és integrálni kell. Talán ez lehetővé teszi, hogy multidisziplináris megközelítést alkalmazunk bármiféle szakmában. És ez egy másik rendkívüli kihatása az IKT ágazatnak. Ha folytatjuk ezt a kis előadást, illetve a történetet, akkor láthatjuk, hogy a life skills esetében a nők láthatóan a transversális kompetenciák középpontjában vannak, erőteljes kívánság fűti őket az állandó tanulásra, nagyon jelentős képességekkel rendelkeznek a közvetítés területén. Láttam a családom nőtagjait, a nagymamámat, az édesanyámat a közvetítői tevékenységekben, és ez egyre fontosabb tevékenységi válik mostani modern társadalomunkban, ahol nincsenek egyszerű megoldások. Tehát a közvetítői képesség, művészet az más vele született képességekkel együtt rendkívüli képességé válik a kisebbségek védelme érdekében, valamint az értékek, a személyek, a nyelvek védelme érdekében. Aztán lépjünk tovább, a szenvedély, az empátia szintén a női tulajdonság. A nők agy kérgében ez jelentősebb helyet foglal el, mint a férfiak esetében. Tutte le parole che iniziano con i... Minden szó, amely i kezdődik, ez nem csupán egy rendkívüli változást jelent, a telemunkát, a távmunkát az i munkával helyettesítettük. Nem egyszerű változásról van szó, a teledidaktikát az e-learninggel váltottuk fel. Nos, emögött egy hatalmas fordulat rejtőzik, amely a személyi kompetenciákra vonatkozik, akár technikai, akár személy szempontból ezen technikai forradalom fényében, amelyet most megtapasztalunk, amely hihetetlen mértékeket ölt. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az IKT más tanulságokkal is szolgálhat, nem csupán a technológiai, hanem a társadalmi innováció szempontjából, és ez nagyon fontos pont számomra. Úgy vélem, hogy az új folyamatok, amelyek a szolgáltatásokra összpontosítanak, nagyon fontosá teszik a kommunikációs képességeket, a technológiák, illetve a személyek közötti kommunikációról van szó. Az IKT tehát a társadalmi élet középponti elemévé válik, a párbeszéd elemévé, a részvétel elemévé, kommunikáció elemévé egyben. Ez az IKT holisztikus víziója aztán van itt egy másik szó sorozat, amely nagyon fontos számomra. Egy másik előtaggal képzett szavakról van szó. Informatikusok számára ismertek ezek a szavak. Itt egy folyamatokról van szó, amelyek nagyon összetettek, és a szociális igényeket mindenféleképpen a közösség igényeinek tekintetbevételével kell figyelembe venni, vagy végrehajtani. Nos, a nők most már, ahogyan Leonardo híres rajzán, fel vannak szerelve különböző készségekkel, és én úgy véltem mindig is, hogy a nők és a technológia párosítása csak egy győzedelmes képlet lehet, Rossznak igaza van, amikor azt mondja, hogy a nők, illetve a, a fiatalok egy abszolút kiaknázatlan potenciált jelentenek a társadalmak számára. Az intézmények, a vállalatok arra, a vállalatokat arra kellene ösztönözni, hogy aknázzák ezt a potenciált, nem csupán a nemi, nemek közötti esélyegyenlőség szempontjait szem előtt tartva. Végezetül elmondanám, hogy a nőknek még el kell érniük az esélyegyenlőséget, a társadalmaknak sokféleségre van szükségük, és tehetségekre úgy szintén. Elnézésüket kérem, kis, néhány másodperccel meghaltam felszólási időt. Grazie, Köszönöm Gianna Martinengónak, és most eh, Szeszkia fan Uffelennek adok szót aki a Bull and CSB Consulting részéről érkezett ide. Uh, Köszönöm. Először is elnézést kérek, hogyha így csinálok. Uh, nem önökre mutogatok újja, hanem ez a távirányító most a jobb mutató ujjam, hogy uh, lépjenek tovább a következő diára. Megpróbálok gyakorlatilag megközelítést alkalmazni, magánszektor képviselőjeként, tehát csak példákat próbálok hozni, semmi személyes nincs ebben. Igazából hogyan a, a fő cím az, hogy a női tehetségeket hogyan tudjuk felfedezni. Először is köszönöm a mellettem ülő Nili Krósznak, Mi csak folyton negatívumokat hallunk, minden egyre romlik, a gazdaság romokban, az embereknek elegük van. Az Európai Bizottság digitális napirend című kezdeményezése végre pozitív hír. Végre egy proaktív kezdeményezés, ami azt keresi, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy változzanak a dolgok, javuljanak a dolgok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy kiválasztottak engem, mint a digitális belga gazdaság egyik jeles képviselőjét. Nos, a digitális naprendel kapcsolatban a legfontosabb elemek az, hogy az iskolákat kell digitalizálni. Nem e-iskolákról e beszélek, előttünk iskolákról, nem. Egy információs társadalomban élünk, és a fiatalok a, a, a fiatalok nem értik mi az, hogy ICT, technika, meg távközlés. Ők a digitális világról hallottak csak. A digicommerce, az elektronikus kereskedelem több, mint az internetet, az, hogy interneten árulunk cipőket mondjuk, és a harmadik elem pedig az e-skills, tehát a szemtőgépes készségek, hiszen itt jelentős hiányról beszélhetünk. És lépjünk tovább a következő diára. A készség hiány azt mondják, hogy jaj, a szegények ne félnek hozzá az internethez, hogyha nem teszünk valamit, akkor komoly problémával fogunk szembenézni, mert e, lesznek olyanok, akik a digitális társadalomra felkészültek, és vannak olyanok, akik ebből teljesen kiszorulnak. Mit tehetünk? egy férfit látunk itt, aki a fejét eh, dobja, eh, dugja a homokba, de hát ez nem feltétlenül egy férfi, ez lehet egy nő is. Mindannyian fejünket eh, homokba dughatjuk. Mint a, ez a strusz politika azonban nem jó megoldás. Hogyha elégszer elmondjuk, akkor talán a végére az emberek megértik. Igen, ismétlés a tudás anyja. Vannak olyanok, akik már azon is meglepődnek, hogyha oda teszik az újukat, a képenyőre, és nem történik semmi. 8.30-tól délután 4-ig iskolába lenni és kapnak egy tankönyvet, és tankönyvből tanulnak a számítástechnikára, az tök, teljesen furcsa, nem értek semmit, és ez, ez, ez nem konkrét, és egyáltalán nem menő. Hogyan lehet eh, elérni azt, hogy a nők valóban lelkesedjenek egy ilyen furcsa dologért, hogyha már az iskolában is azt tanítjuk nekik, hogy eh, ez egyáltalán nem izgalmas. Mit tegyünk tehát a lányokkal? kreatívak, innovatívak a, a, a nők, mi másképp figyelünk oda dolgokra, másképp gondolkodunk, egyszerre tíz dolgot is tudunk csinálni, hogyan tudjuk felkelteni nők lelkesedését az információs társadalom iránt. Hogyha valóban szeretnénk, hogy a nők egyre többen dolgozzanak ebben a szektorban, ebben az ágazatban, akkor már fiatal korban meg kell nekik mondani, hogyha valaki ha valaki mondjuk emberekkel akar foglalkozni, mondjuk az egészségügyben, vagy új modern iskolákat akar fejleszteni, akkor a megoldás a megoldást az adja, hogyha nem mondjuk egy építészmérnök nem egy tankönyvből tanul, hanem megtanulja azt, hogy a háromdimenziós nyomtatás, az, a, a, a a, a számítógépes tervezés a jövő. Hogyha a fiataloknak, a lányoknak ezt el tudjuk mondani, eh, akkor, akkor már sokat tettünk, hiszen az embereken segíteni az önök számára különösen fontos. És hirtelen akkor nem unalmas, eh, hirtelen eh, nem csak a kockafejűeknek való, akkor a lányok is azt mondják, hogy igen, apá, ez nekem való, itt, vannak, e, itt van elás vagy, imént nekem ebben az ágazatban. A nőknek minden kompetenciájuk megvan ehhez, mi nagyon szervezettek vagyunk. Értük. Ugye, amit mutattam, szavak nélkül is megértették. Mi gyorsan tudunk alkalmazkodni, mint egy kaméleon. A mai világban ez különösen fontos. Belgiumban a vonat már kigördült az állomásról, ez a vonat már elindult, és ne felejtsük el, hogy a nők milyen alternatív megoldásokat tudnak kitalálni nem légből kapott várakat kell építenünk, nem, gyakorlatiasnak kell lennünk. Ezt imádom Nili Cruzban, hogy ő nagyon pragmatikus alkat. Hogyha valóban gazdasági növekedést akarunk, hogyha valóban ezt akarjuk, akkor meg kell változtatni az egész ágazatról kialakult képet, és a nők kompetenciáiról csak annyit, hogy a férfiak is rendelkeznek ezzel. Hogyha ezt a kettőt össze tudjuk rakni, akkor valóban tudunk tenni valamit. Így tehát nekem Digital Championnek nem, nincs más dolgom, mint hogy újra és újra és újra elmondjam, ismét és a tudás anyja, Többek nem várhatunk. Decemberben vettem át a stafétabotot, digitális bajnokként, hiszen ennek jelöltek ki, és meglepő számomra, hogy már most is mennyi jó, kiváló kezdeményezés van. We started as an entrepreneur company last year. Eh, van egy vállalkozó, aki tavaly kezdett egy, egy eh, alapított egy vállalatot, D-Team D-Teach, és a 15 éves eh, fiamnak, akinek nem megy igazán jól a német, Skype-on keresztül ad német órákat. Ez a, tehát az e-commerce, ez az elektronikus kereskedelem, nem arról van szó, hogy online árulunk cipőket, nem, Skype-on keresztül szolgáltatást. És így a megfelelő kompetenciával rendelkezőket bárhol megtalálhatjuk, bárki bárhol lehet, és ráadásul a család élettel összeegyeztethető módon lehet például Skype-on keresztül tanítani, oktatni. Ez egy újfajta biznisz eh, modell, üzleti modell, ez a jövő, a holnap üzleti modellje. Iskolákban is rengeteg jó kezdeményezés van, rengeteg eh, tanár kiváló munkát végez nap mint nap. Sok tanár azt mondja, hogy ez nem megy. Remélem, hogy a következő tanévben, 2013. szeptemberében kezdő tanévben segíthetek azoknak, akik már belefogtak ebbe, tudják, milyen nagy fába vágták a fejszéjüket, és mindenkihez el tudjuk jutatni az üzenetet, hogy folytassák, folytassák a munkát, mert jó úton haladnak. Köszönöm. Köszönöm szépen Saskia van Uffelennek, és most Monik Moró kap szót a Cisco részéről, tessék. I'm a woman, te- woman technologist. Én egy női számítástechnikai szakértő vagyok, a Geek Chic. Hogyha integetek, akkor én is megpróbálom a következő diát bekérni a 10 perc alatt megpróbálok arról beszélni, hogy olyan környezetet kell kialakítani egy vállalkozáson belül, amely a nőket üdvözli, és amely a nők számára a proaktivitást lehetővé teszi. Nekem volt annak idején egy coachom, aki a showbizniszben dolgozott, és azt mondta, hogy ha nem te írod a saját forgatókönyvedet, akkor valaki más fogja írni, és az lehet, hogy nem fog tetszeni neked. E, tehát e, Cisco-nál e, bár most is nagyon jó a munkakörnyezet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy még jobb legyen. A sokszínűség a stratégiánk, üzletstratégiánk része. És a célkitűzésekben kell világosan dönteni. Szeretnénk tehát üzleti eredményeket is elérni, de a tények magukért beszélnek, hölgyeim és uraim, hogyha nincs sokszínűség a munkahelyen, és azon belül is nemi sokszínűség, akkor az, az eredményeket is befolyásolja, az üzleti eredményeket. A statisztikák már most ezt bizonyítják, nincs szükség több statisztikára, egyszerűen fogadjuk el. Na nézzük a kollega bizonyára ismeri ezeket a dolgokat. Láthatóbbá kell tenni a műszaki végzettségű nőket, mi ezt tesszük, de hölgyeim, ne felejtsenek el egy dolgot, és uraim, önök sem, önök felelősek a saját karrierjükért, önök felelősek a karrierjükért. Mi egy olyan környezetet szeretnénk kialakítani, amely lehetővé teszi a növekedést, amely kulcs lehetőségeket biztosít, ezeket meg kell találni, be kell mutatni a példaképeket, bemutatni magunkat, itt vagyunk, mi egy magánvállalkozás vagyunk, és mi nőket helyezünk vezetőbeosztásokba, és ajánljuk a nőket vezetőbeosztás beosztásokban. és hát érzékenyen kell reagálni ezekre a kérdésekre. Az ilyesmit be kell mutatni. A másik dolog, ugye a példaképek felmutatásán túlmenően, az az, hogy ki kell alakítani ezeket a példaképeket. Nagyszerű dolog, hogy most itt vagyunk, de ne legyen ez egy egyszeri alkalom, és ne csak azért legyünk itt, mert ez most trendi. Na, jó pár nagyszerű lányjal találkoztam itt most, és korábban is találkoztam már nagyszerű nőket, és ezeket a nőket ajánlani tudnám vezető pozíciókba is. Ugye ez lesz majd a következő panel, címe és értelme, hogy hogyan lehet, hogyan lehet láthatóvá tenni a nőket. Két igazgatósági vezető az én cégemben a nő. Aztán el kell ismerni a nők munkáját. Nem, nem ismerjük el eléggé. Akkor sem, ha megérdemlik elő kell léptetni azokat a nőket, akik műszaki területen eredményeket érnek el. Múlt héten találkoztam a cégnél nagyszerű női munkavállalókkal, és tényleg egy e-health, e-egészségügyel foglalkozó, az orvosi egyetemen két évet elvégzett női dolgozónk is van, hibrid skillek, nagyon fontosak ebből a szempontból. Ezeket kell majd a jövőre nézve is ki, kitermelni. Tehát ismerjük el a nőket, És amikor valaki már bekerült egy szervezetbe, akkor rotációra van szükség. XYZ, és én találkoztam olyan nővel, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy már két éve vagyok ebben a pozícióban, nem akarok öt évet várni, míg elő léptetnek, hogyan lehet nekem valami új dolgot megszereznem. Valóban ennek a rotáció az egyik megoldása. És ne legyenek félénkek. A nagyértékű, eh, látható munkára kell koncentrálni, nagyszerű hálózatok működnek, amelyek eh, segítségével a nők előmozdíthatják eh, karrierjüket, és tényleg több példaképre van szükség, akiket be kell eh, mutatni. Nem könyvek szerzőiről gondolok, hanem eh, mondjuk egy szervezetben alaposan szétnézni. Eh, a San Diego-i Kalifornia Egyetemen egy fiatal hölgy frissen végzett az energiafogyasztás a kutatási területe, Söder Sapletnek hívják, és ott látható a mi weblapunkon is ki van emelve a példaképek között. Tehát rotáció a munkahelyen, és végül, de nem utolsó sorban, e, mindig röviden beszélek, Grace Hopper, az én hősöm, ő algoritmusokat termelt, és amikor a 40-es, 50-es években megpróbálták lebeszélni, e, mégis folytatta, soha ne fogadják el azt a tanácsot, hogy ne csináljanak valamit. Az ő működési módszere az volt, hogy könnyebb, bocsánatot kérni, mint engedélyt kapni. Hányszor volt olyan, hogy önök beülnek egy ülésre, és engedélyt próbálnak kérni valami miatt. És hát ehelyett inkább tegyék. Persze lehet, hogy rálépnek majd valakinek a tyúk szemére, utána majd bocsánatot kérnek. De inkább tegyék meg, legyenek kezdeményezőkészek. Ez mozgatja előre a világot higgyenek magukban, és tegyék azt, amit fontosnak gondolnak. A nők adják 50%-át, illetve mindennek az 50%-a szenvedély. Geek az chic. Semmi baj, ha valaki kompjútermániás. Grazie alle nostre Köszönöm az előadó hölgyeknek most három képviselő fog felszólalni, akik rendszeresen foglalkoznak ezzel a témával. Herzog kollégával kezdjük, tessék. Két percben. Thank you, Chairman. It's a great day of me. Köszönöm, óriási nap ez. Én is sokat tettem. Két évig dolgoztam azon, hogy napfényre kerüljön ez a téma. Végre megtörtént ezen a héten történt. Hétfőn beléptem a Sofitel Hotelbe, inger úrral egyeztettem energiaügyekben. Egy nő megállított, hercogasszony, az ön szlogenjét használjuk. Milyen szlogent? Egy KKV vállalkozó volt, kis, kis, közép, kis vállalkozó volt, akivel pár hete találkoztam um, egy ülésen. Pár dolgot kérdeztek tőlünk, ezt, azt, azt, és azt mondtam, először is meg kell változtatni, a nyelvezeten kell változtatni. Azt kell mondani, hogy van egy ajánlatunk. Én is ezt szeretném mondani. Itt is két dologról kell beszélni. A számítástechnikának a nőkhöz kell fordulni, és azt kell mondani, van egy ajánlatunk, egy visszautasítatlan ajánlatunk. És utána a szakpolitika formálokhoz kell fordulni, a szakmának van egy ajánlatunk. Hogyha a válságból szeretnének kilábalni, akkor eh, ez olyan, mint, ez olyan, mint hogyha valaki le akar fogyni, a diét önmagában eh, mit sem eh, ér, hogyha mellette nem mozog az ember. A nők a számítástechnikában pont ezt jelentik a megszűjtások mellett a testmozgást. A számítástechnika és a távközlés a nők előtt nyitott kell, hogy legyen, a KKV-k ban is nőkre van szükség. Ha még egy fél percet adna nekem elnök asszony, akkor beszámolnék arról az állatorvosról, aki eh, nem tudott szépen írni, egy nőt vett fel, aki számítógépen kezdett el gépelni. Aztán maga az a, a eh, ez a az állatorvos most már, eh, ha, amikor állatkórházba került a macskám, akkor el tudja küldeni a képét, hogy hogy van. Ezt, ezt a luxus piacot eh, teljesen eh, kisejtjutott egész azért, egészen egyszerűen azért, mert a korábban felvett asszisztenstől megtanult a számítógéppel bánni. Hát ez egy csodálatos sikertörténet. kellene közvetítő szervezetek például az ECTO és más szervezetek. Önök szerint is így van, hiszen az egyszerű nőből hogyan lesz cégvezető másképp? Köszönöm. Grazie, kollega Erzo, kollega Köszönöm, Herzog kolléga. Tikao nő következik. Switch to Romanian because we have translation and... Uh, Román tolmácsolás, románul fogunk beszélni. I hope everyone will... Mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Uh, vreau să încep prin a felicita Először is uh, szeretnék gratulálni ezen esemény megszervezőinek, különösen Kröz biztos asszonynak, hiszen uh, nem csupán ebben az évben, hanem mindig is a nőket támogatta az IKT területén. Tehát az a tény, hogy itt van ez a hálózat, és most már különböző rendezvények lezajlottak. Nos, azt hiszem, ez megmutatja, hogy ez a hálózat valóban meghozza gyümölcseit. Jól lett volna, hogyha ezen a napon, vagy ezen nap előtt, vagy ezt a napot kísérve lettek volna rendezvények tagállami szinten is azt hiszem, hogy még több nőre van szükségünk, akik tagállami szinten is az IKT területet ösztönzik, és a fiatalokat arra bátorítják, hogy az IKT területén, illetve a természettudományok területén tevékedjenek majd a későbbiekben. Azt hiszem, ezt már az általános iskolában kell elkezdeni, a képzés, továbbképzés nagyon fontos, a fiataloknak segíteni kell, ebben különösen a fiatal lányoknak, hogy már korán megszerezzék a szükséges képesítéseket, már az általános iskolában, aztán a gimnáziumban, majd az egyetemen, és fontos az is, hogy azok, akik éket ismeretekkel is rendelkeznek, nos, azok a munkaerőpiacon is az IKT területén maradjanak. Hiszen itt egy jelentős javulásra van szükségünk de hát források nélkül csak proaktív módon nyerhetünk valamit, hogyha valóban támogatjuk a fiatal lányokat és ösztönözzük őket, hogy az IKT irányába mozduljanak el, akkor járulhatunk hozzá ezen terület fejlesztéséhez, és még valami munkahelyeket teremteni. Nos, biztos asszony, azt hiszem, hogy fontos, hogy ezt a tárgykört még tovább kell fejleszteni, kár, hogy az európai összekapcsolási eszközre szánt forrásokat csökkentették. Fontos, hogy az európai és tagállami szinten rendelkezésre álló források ne csökkenjenek, hiszen akkor még kevesebb lesz a munkahely a fiatal nők számára, különösen az IKT területén. Egy javaslattal szeretnék élni. A magánszektorban dolgozó hölgyek, akiknek már vannak tapasztalataik az IKT területén, a kutatással, a menedzsmenttel, a vállalatok területén. Nos, azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha lenne számukra is egy program, mint például az Erasmus, tehát jó lenne egy ilyen program fiatal nők, hölgyek számára, akik az IKT területén uhajtanak karriert csinálni, és egy ösztöndi programra is szükség lenne, mint az Erasmus, amely talán nem csupán az EU-ra kellene, hogy korlátozódjon. Jó lenne, hogyha a Nemzetközi Távközlési Egyesület is részt venne ebben a programban, és más szereplők, akik e- ebben az ágazatban dolgoznak. Így módon tapasztalatot lehet cserélni, és valódi tapasztalatokat lehet szerezni a különböző IKT területén működő vállalatok, illetve kutatási között. Romániában sok fiatal lány van, akik a természettudományok iránt érdeklődnek, matematikát, informatikát tanulnak, és uh, uh, Túré úrnak szeretnék köszönetet mondani, amiért itt jelen van. Volt már Romániában egy csúcs esemény az információs társadalom tárgyában, és valóban meg vagyok győződve arról, hogy a nők valóban tehetnek valamit, hogyha ezt szilárdan akarják. Köszönöm. Il il, abbiamo adesso... Most egy férfit fogunk meghallgatni, még pedig Kelly kollégát. Eh, thank you very much, eh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm én is az előadóknak az eddig elmondottakat. Először is azt kell mondjam, hogy amikor az Európai Parlamentbe érkeztem négy évvel ezelőtt, az első dolog, ami meglepetett, az az, hogy mennyi idő ül a parlamenti padsorokban. Jóval nagyobb az arányuk, mint a nemzeti parlamentekben, amit tapasztaltam, ezt pozitívumként könyveltem el. Három szakbizottságban is helyet foglalok, mind a hármat nő elnökli. Ez a szakbizottság, a REGI és a Szociális Kulturális Bizottság, a szobanforgó bizottság. A Danuta Huminer és Doris Pák a másik két elnök. És főként Doris Pak főként soha nem kér elnézést, mindig elvégzi a munkát keményen, vasököllel. Tehát egyáltalán nem, úgy, ha lehet, még keményebb, mint egy férfi. És biztosok között is jó néhány nő van. Nili Cross, és az én mm, hazám képviselője is biztosan is nő az Ők nagyon sokat tesznek a nők ügyért, ezért minden dicsőtet megérdemelnek. A Connecting Europe kapcsán, főként a széles sávval kapcsolatban, biztos asszony, azt hallottam, akár 90%-kal is csökkenthetik a javasolt költségvetést. Reméljük nem így lesz. Ha így lesz, akkor ez um, óriási tragédia lesz. a egy mentoring szolgáltat, vagy coachingot szolgáltatást nyújtó cég, amit az én szűke Pátriánban alapítottak, itt a parlamentben is jártak, nagyon sikeresen működik. 2000 olyan munkahely, 2 millió, 2 millió munkahely van Európában, amit nem tudnak betölteni, mert nincsenek megfelelően képzett emberek, akik betöltsék. Talán így az oktatáson, szakképzésen keresztül lehet ezt megoldani de már így is túl sokat beszéltem, és félek, hogy a pokorra kerülök, hogyha a nőket megfosztom a hozzászólás lehetőségétől. Rejó. Ramadurál asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam, és köszönetet szerettem volna mondani valamennyi előadónak, valamennyi felszólalásért köszönetet mondok, mindazért, amit átadtak számunkra mindazért, amiért mi is harcolunk. Nagyon jó volt ilyen sok lelkes nőt látni itt. Nos, azt hiszem, hogy különösen azoknak kell gratulálnom, akik ezt az eseményt megszervezték, különösen a biztosasszonynak, illetve a biztos bizottságnak, hiszen a biztosasszony nagyon sok mindennel foglalkozik, többek között a kutatásról, beruházásokkal valamennyi ágazatba, de az információs technológiákkal is, és első ízben a 2012-es programunkban szerepel egy erre vonatkozó cikk, amelyet aztán a parlament még kiegészített azzal, hogy szükség van a nők és férfiak egyensúlyára, egy nemi esélyegyelősségi perspektívát is be kell illeszteni a teljes keretprogramba. Tehát nagyon köszönöm ezeket a, azt, hogy ezeket a dolgokat hivatalos szinten is elismerte. Egy kérdést szeretnék feltenni. Nagyon sok jó dolgot hallottunk, amit számos szektorra lehetne alkalmazni, azaz, hogy melyek azok olyannak, hogy ez a probléma fennáll, a tudomány, a kutatás és egyéb területeken, de ezen ágazat különleges jellemzőkkel is bír. Igaz az, hogy az iskolákban felmerülnek is a nagyobb problémák az információs technológiák vonatkozásában. És van itt egy adat, mely szerint körülbelül azonos a helyzet a fiú és a lány diákok esetében. A lány gyermekek 90%-a érdeklődik az információs technológiák iránt ebben a korban. Mi is történik aztán később, az egyetemi szintjén, ahol is sokkal kevesebb a női egyetemi hallgató, aki információs technológiákkal foglalkozna, és aztán még kevesebben vannak a munkahelyeken, hiszen nézzük csak meg a biztos asszony számadatait. És a 2015-ös előrejelzéseket hiszen ezeket az fogja jellemezni, amiről ön itt beszámolt. És az kár, hiszen nem lehetséges, hogy mi ne kövessük nyomon a technológia előre haladását. Igen, és lépést kell tartanunk ezen fejlődésre, ezen, haladá, ezen haladásra mindenki érdekében. Tehát ö, megpróbáltam kutatni ennek az okait az információs technológia területén, hogy mi az ok ennek a különbségnek. Azt hiszem, ezen el kell gondolkodni, és a bizottság azt hiszem, hogy egy új tanulmányt készít ezen témakörben, amely nem sokára megszületik majd. Nincsenek erről pontosabb ismereteim, de érdekelne, hogy ön hogyan látja ezt az ágazatot annak jellemzőivel. Elnök, elnézést, hogy mindig ilyen szigorúnak kell lennem, de gyakran elfeledkezünk a programok ellenőrzéséről, és így módon aztán az idők, a feszes idők elfogadhatatlanul hosszúra nyúlhatnak. Mindenkinek csak néhány percet tudok adni a jelentéstevőinknek, illetve az előadóinknak, hogy válaszoljanak az elhangzott felvetésekre. Ki kívánja kezdeni? Gianna Martinengo. Néhány választ szeretnék adni két nagyon érdekes felvetésre. Az egyik a töredezettségre vonatkozott. Az IKT vállalatok a kkv szintjén Olaszországban az IKT vállalatok 90%-a négy alkalmazottal rendelkezik, és ez nagyon bonyolult teszi a folyamatokat, Éppen ezért az egész láncot újra kell alkotni, ami a kis és nagyvállalatok viszonyát illeti. Az az elmélet, hogy hozzunk létre egyfajta mobilitást a fiatalok körében, Romániából érkezett ez a felvetés, a vállalatok szintjén, annak érdekében, hogy egyfajta gyakornoki programokat hozzunk létre, tapasztalatcserét. Ez nagyon érdekes felvetés. A Bolgár Tudományos Akadémiával volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, és az önországával is, a tekintetben Romániával is. Nagyon sok olyan ország van Európánkban, amelyek úgy tekintenek a vállalatokra, illetve az más országokra, ahova delokalizálni lehet a vállalatokat. Azt hiszem, hogy nekünk most ezt a humántőkét vissza kell szereznünk a mobilitás révén és az őket segítő intézkedések révén. Elnök, köszönöm. Saskia. Um, two minutes and maybe uh, three points. Két perc alatt talán három dolgot tudok elmondani. Először is rákérdeztek, én egy IT cégnek vagyok a vezérigazgatója. A Bullnál dolgozók 50%-a nincs, nincs műszaki végzettsége. Én tornatanár vagyok, ugyanakkor az IT-ben is jó az, hogyha az ember mozog, és jó, és kordába tartja magát. Csak én azt javasolnám mindenkinek, hogy másfajta embereket, másfajta kompetenciákat keressenek. Hogyha én egy funkcionalist, analistát keresek, és ha pragmatikus személy találok, aki a megfelelő kérdéseket teszi fel, eh, mert ilyet keresek, eh, akkor jó lehet egy kriminológus is, aki a rendőrségnél elemzi a bűnözési adatokat. Nem feltétlenül kell, hogy műszaki végzettsége legyen, eh, a team management, a projekt management, a leadership az, ami fontos, és hát persze szükség van a fejlesztőkre is, mert végül is számítástechnikai megoldásokat árulunk, de hogyha túl akarunk lépni azon a gondolaton, hogy a lányokat a tudomány, illetve a számítástechnika felé tereljük, akkor például ezt lehet mondani, hogy bármilyen végzettsége is van egy nőnek, egy embernek, az hasznos lehet az IT területén is. Sokan azért tanulnak, mert meg akarnak élni valamit. Belgiumban sokan vannak, akik az egyik diploma után egy másikat csinálnak, tehát történelmet végeznek, és aztán elvégzik a francia szakot is. Nem tudom, mi ebben a logika, de ezt csinálják az emberek. És hát így lehet motiválni az embereket arra is, hogy menjenek az információs és kommunikációs irányba. Gyakornoki szinten lehet kezdeni a legjobban, stázsnak hívják franciául, és ezek a lányok majd itt tapasztalni fogják egy ilyen gyakornokság során, hogy ez a világ más, de ettől még Eh, ez lehet egy nagyon eh, izgalmas világ. Három nap azonban kevés eh, ahhoz, hogy ezt megismerjék. Ha három napra kerülne ide stázsra, akkor annak semmi értelme. Mondjuk 15 hétnél érdemes elindulni. ez talán egy európai ötlet is lehet, hogy megpróbálják újra összehozni az egyetemi képzést a gyakorlattal. És aztán még egy dolog azokról a hölgyekről, akik nem eh, számítástechnikai munkát végeznek, illetve tanulmányokat folytattak. Ehm, föl lehet ezt tenni máshogy is ezt a kérdést. Megkérdeztem a munkavállalóktól, és azt mondták, miért léptek be a bulthoz dolgozni, eh, és akkor olyan válaszokat kaptam, hogy ehm, én éveken keresztül eh, túlélő harcot folytattam azért, hogy túléljek a sok férfi között, makacsággal sikerült, tényleg férfi világ ez. És most pedig már két-három év után kezdem megérteni, hogy az a puzzle, ami én vagyok, hogyha jó helyre kerülök, akkor én vagyok a megoldásnak a középpontjában. Ezt nem, mutatja, ezt nem tanítják meg egyetlen egyetemen sem. Meg kell találni, hogy hova illeszkedünk be, mint puzzle. Grazie, veramente le abbiamo distribuito. Köszönöm szépen. Most akkor elosztottuk még azt a másfél percet is, amit az előadók eredetileg megtakarítottak. Moró On a personal story, I know Egy személyes történetem van eh, a bátorságról, Króz asszonynak ezt már New Yorkban elmondtam, amikor Svájcba kerültem, eh, nem tudtam, hogy change agent leszek, eh, Machiavellit adott a főnök olvasni, Skodi Kleint akkor Svájc éppen változóban volt, ha valaki sikert akart elérni egy szervezetben, akkor mondjuk a konzervatív pártnak kellett, hogy tagja legyen kettő és fél gyerek, azt hiszem a fél az a kutya volt, egy szövetségnek a része kell, hogy legyen, vagy tagja kellett, hogy legyen, svájci katonai szolgálatot kellett, hogy végezzen. Ez volt az első napom a munkahelyem, és azt mondta még ez a könyv az első első könyv, amit elolvastattak velem, hogy egyébként nem lehetsz nő, hogyha sikeres akarsz lenni. E, vannak receptek az oktatással kapcsolatban is, de aztán a, amin múlik a dolog, az az, hogy akarsz-e valami lenni. Én nagyon sok nagyszerű lányjal találkoztam gimnáziumban, e, egyetemen, e, akár olyan lányokkal is, akik a két lánydiák egyike egy 50 fős IT évfolyamban, évfolyamban. Tényleg én is hiszek abban, amit Saskia mondott, hogy eklektikus háttér kell. Én is tanultam a műszaki tudományokon kívül franciát és, iroda, és történelmet is. Ami kell a 21. századi sikerhez, az a megfelelő agyberendezés. Veramente, ora la parola. Köszönöm. A biztos asszony kapcsolat, tessék. Chair, um... Elnök asszony. Most gondolkodjunk csak el a tényeken. Mindannyian. Várhatóan egyre hosszabb ideig élünk, ha elműt minket az uh, autó. Tehát szép, hosszú élet vár az átlag európai nőre. Azért hozom mindig ezt a példát, mert még akkor is, hogyha valaki hanyatt esik a, a fehér paripán érkező hercegtől, bármikor köddé válhat. És mindenkinek éppen ezért azt javaslom, személyes tapasztalatból, hogy csak szerelemből érdemes kitartani egy e, herceg mellett, nem a pénzért, nem azért, mert valakitől függni akar az ember. Vegye mindenki saját kezébe az életét, hölgyeim. Also, women's minds are at fault for... De ha azt keresik, hogy ki a hibás, akkor részben a nők is a nőkben is keresendő a hiba. Hogyha valaki úgy dönt, hogy családot alapít valakivel, akkor fontos, hogy eb, a, legalábbis az első pár évben óriási munkát jelentenek a, a gyerekek, Szeszkiának tudjuk, hogy öt, öt gyereke van, mégis ez összeegyeztethető a munkájával. Persze először is kell, az, hogy az embernek legyen egy partnere, akivel eh, vállalja ezt az öt gyereket, akivel kettesben elkészítik ezeket a gyerekeket, de tudjuk, hogy mennyire nehéz egy ekkora családot eh, menedzselni, de vannak pillanatok, amikor az ember azt gondolja, drága édes jó Istenem, hát jól döntöttem? Én is voltam ilyen helyzetben, amikor földöttem magamnak a kérdést, mit tettem? Úristen, de az ember aztán összeszedi magát és megy tovább. De visszatérve a, a, a, a, a mod, feltételekre, hogy ki az, aki példaként, példaképként szolgálhat. Nos, azt hiszem, hogy szükségünk van ilyen példaképekre, mint például Saskia-ra, a Digital Championre, a belga digitális bajnokra. A gyerekvállalás után nem könnyű visszatérni az emberek a munkájához, de ez mindenkinek a saját döntése, saját szuverén döntése kell, hogy legyen. Szükségünk van példaképekre, nagyon nagy szükségünk van ilyen példaképekre, e, és minél valódiabbak, valóságosabbak, e, annál jobb, és meg kell becsülnünk az ilyen példaképeket. Két kérdés is érkezett eh, a képviselőktől, ami roppant érdekes szerintem. Eh, ha mm, a Connecting Europe Facility, tehát a hálózatfinanszírozási eszköz esetében messze vagyunk még, nagyon messze a céltól. A Horizon 2020-as eh, program tulajdonképpen egy, nem más, mint egy, egy jövő évtől kezdődő 7 éves e, keret e, költségvetési e, egy 7 éves költségvetési keret alapját adja, még a kommunistáknak csak 5 éves tervük volt, nekünk meg 7 éves, hát ki gondolta volna, na mindegy, nem jó ötlet, de ha már van, akkor legyen 7 éves költségvetési keretünk. A magánszektor számára nem túl vonzó területekre kell koncentrálni a pénzeket. Nem szabad, hogy a társadalom, mai társadalmunk a szegényekre és a gazdagokra eh, szakadjon szét. Itt van például a nagysebességű szélesávú Eh, internet, vannak akik eh, hozzáférnek a gyors internethez, és vannak akik nem. Nem szabad ez, hogy ilyen megosztottság alakuljon ki Európában. A hálózat finanszározási eszköz pontosan ezt a célt szolgálja, eh, hiszen pont a leverage hatással kevés pénzzel is nagy eredményeket lehet elérni ezzel a megsokszorozó hatással és bizony én nem fogom engedni, hogy eh, ez a 9,2 eh, eh, milliárd eurót megnyírbálják, hiszen pont ez az a terület, ahol a magánberuházások számára ez nem elég vonzó, és valakinek fel kell vállalni ezeket a befektetéseket, beruházásokat. Az egyetlen reményem az, hogy a parlament bölcsebb, mint a tanács, és harcolnak majd ezért a pénzért. Hiszen itt az európai gazdaság jövőjéről beszélünk, és az európai gazdaság jövője mindenkié, nem csak e, a felső tízezeré, vagy a legkiváltságosabbaké. Az önök parlamentjére számítok abban, hogy harcolnak keményen ezért a pénz. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos asszony, valamennyien Tudjuk, hogy kollégáink igencsak elkötelezettek, mint Herzog asszony és mások ezen a területen. Pontosan emiatt blokkoltuk a költségvetéssel kapcsolatos vitát, és reméljük, hogy sikerül majd valamit elérnünk e tekintetben. Áttérünk most a találkozónk második részére. Kérem Kiki Stridet, Farmer asszonyt, Metzler asszonyt, Tandon asszonyt, hogy foglaljanak helyet itt a pulpituson. No, no, Ecco, voi sapete che alle... Tudják, hogy 17 órakor, amikor San Francisco idő szerint 7 óra van, akkor majd egy rövid üdvözlésre kerítünk sort illetve kapunk egy néhány üdvözlő szót Sandberg asszony részéről, majd összekapcsolnak minket videó segítségével. De most azonnal kezdjük is el, hogy egy kicsit behozzuk az időt. Kiki Stridnek adok szót, aki a nők a tudományban Európai Szervezet igazgató tanácsának tagja. Tessék. Okay. Thank you very much. And first of all, thanks for the invitation. This is my first time. Köszönöm, köszönöm a meghívást. Én azt gondolom, hogy én legalább akkora grassroot worker vagyok, mint bárki más ebben a teremben. Women's entrepreneurship, women in innovation, and today és ma a Vitek nevű szervezetnek vagyok itt a képviselője. Először is akkor a szervezetet fogom bemutatni, amit képviselek, a Viteket, és utána pedig és azt eh, nézem, azt akarom eh, körüljárni ezt a témát, hogy hogyan lehet eh, a, az információs kommunikációs szektorban a nőket támogatni. Alá szeretném húzni, igen, erre még visszatérünk erre a diára, íme a Vitek a szervezetünk, ez egy hálózat, a tudomány világában mérnökként és technológiában dolgozó nők európai szervezete vagyunk. Anglia és Svédország hamar beléptek, ott vannak partnerszervezeteink, úgy értem, és most már kilenc, szerv, kilenc országból vannak partnerszervezeteink, és várnak még belépésre más szervezetek is. There are more countries uh, coming up in uh, the doorstep, and it's an organization gyakorlatilag kopogtatnak az ajtón már, és akkor most lépjünk tovább, következő dia következik. Sokféle munkát végzünk, alapvetően azzal foglalkozunk, hogy eh, a tudomány, a technológia és a mérnöki tudományok, a műszaki tudományok világában előmozdítsuk a nőket és a lányokat, segítsük az ő eh, karrierjüket. Sok projektünk van. Van egy olyan eh, dolog, Svédországból hozom a példát, ahol tartottunk egy workshopot, egy innovatív programot indítottunk az 50 évnél idősebb nők számára, akik nem annyira praktikus IT skillekkel rendelkeznek. Ugye mindig mondjuk azt, hogy a gyerekek meg a fiatalok sokkal többet használják a komputer, a komputert, illetve a számítástechnikát, ezt külső finanszírozásban támogattuk meg ezt a projektet, ahol fiatal lányok mutatták meg idősebb nőknek azt, hogy hogyan lehet gyakorlati számítógépes műveleteket elvégezni, például internetbankolás vagy internetes vásárlás vagy hogyan lehet a Skype-ot használni. Egy rendkívül gyakorlatias megközelítés volt ez. Ez csak egy példája annak, hogy milyen projekteket támogatunk, de foglalkozunk elméletibb és kutatási jellegű projektekkel is természetesen. És azt hiszem, hogy most jött el az ideje annak, hogy azt is elmondjam, hogy a Vitek az IKT szektor szektorban már hosszú ideje aktív, és ezt nagy büszkeséggel tesszük. Mi is részt akarunk venni abba a munkában, amelynek révén előmozdítjuk a lehetőségeket biztosítunk a nőknek az IKT szektoron belül. A svéd IKT ágazat úgy néz ki, mint a mint a, az európai, és hát ez is mutatja, hogy mennyire sürgős munkára van szükség, illetve mennyire gyorsan kell lépnünk. Azért vannak különbségek is. Svédország és a többi ország között, de még nálunk is nagyon nagyok a nemek közti különbségek. Van egy horizontális szegregáció, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb nő vesz részt eh, műszaki oktatásban, mint férfi. Van vertikális szegregáció, a, ami azt jelenti, hogy eh, ha elkezd egy nő dolgozni, akkor nem igen lesz belőle vezető és van egy belső szegregáció is. A, egy szervezeten belül ugyanazzal a végzettséggel rendelkező férfiak és nők más-más feladatokat látnak el. Mark Twain mondta egyszer, hogy vannak hazugságok, átkozott hazugságok, és aztán van a statisztika. Én most mégis statisztikával kedveskednék önöknek. Ezt látják a diám és azt próbáljuk meg kiolvasni ezekből a számokból, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Egy évtizedet fognak át a, gyakorlatilag ezek felvételi számok, a számítástechnikai svéd egyetemi programokra jelentkező diákok számát látjuk. Kevesebb nő jelentkezik, mint férfi a középső vonal a férfiak számát mutatja, és azt látjuk, hogy a 13 év alatt a férfiaknak a részvétele a számítástechnikai oktatásban egyetemi szinten valójában nagyobb, lett, még a nőké az alig mozdult el. Ez semmilyen más egyetemi programra gyakorlatilag nem igaz. A számítástechnika területén van csak az, hogy a férfiak és nők közti aránytalanság kifejezetten nőtt az elmúlt 13 évben. És hát azt kell átgondolnunk, hogy mit jelent ez a nagy szakadék, és mit jelent a jövőre nézve, mit fog jelenteni újabb statisztikák. Ez megint hivatalos svéd statisztika. Ha már az oktatásnál tartunk, akkor a vizsga statisztikákat is megnézhetjük. Számítástechnikai tárgyból a mélyépítőmérnökök által tett vizsgákat mutatjuk most be, és azt látjuk, hogy valójában a nők, a női mérnökjelöltek között visszaszorulóban van, és kevesebb nő választ komputertechnológiából vizsgát, mint a férfi hallgatók. És ez gyakorlatilag megfelel az előző ábrának, visszaszorulnak a nőknek, visszaszorulnak a nők, és ez teljes mértékben ellentmond az összes többi tudományos trendnek, gyakorlatilag az összes többi tudományos területnek. Miért ilyen különleges, miért lók ki ennyire a számítástechnika a többi tudományák közül? Nézzük a karrier útjában álló gátakat a felsőoktatásban. Ugye az előbb láttuk a vizsga eredményeket, itt is a bal itt is meg, megvizsgáljuk azokat az adatokat, hogy a frissen doktoráltakból 12 év múlva lesz-e professzor, vagy nem lesz professzor, és azt látjuk, hogy a nők nehezebben érik el a professzori szintet, mint a férfiak. Nyilvánvalóan nincsen elég lehetőségük az IT területen a a nőknek. Aztán itt van a munkavilága, az azt bemutató statisztikák. Most a számítás technikai szakemberekkel foglalkozom. Róluk szól ez a statisztika, hogy hányan dolgoznak a számítás technikai szolgáltatóknál. meg lehet azon belül is nézni a nők arányát. És azt látjuk, hogy a svéd összszámban és a stokholmi régió számadatai között is azt látjuk, hogy a számítástechnikában kevesebb a nő, mint a, a férfi, tehát amikor, ahogy egyre specializáltabb a munkakör, annál kevesebb lesz a nő. Gyakorlatilag ezt mutatja ez az ábra. Ott is van egy hátrányhelyzete a nőknek. Ugyanez figyelhető meg egyébként Európa többi országában is. A legriasztóbb mégis ez az ábra. Elnézést kérek, hogy ennyi számot hoztam önöknek, de a számok nem hazudnak, és riasztóak, tehát tenni kell valamit. Ez a munkaerőpiac most, és azon belül megvizsgáljuk a számítástechnikai szakembereket, és kor szerint vannak lebontva ezek a számok. A jobboldali oszlop mutatja a százalékos arányokat különböző korosztályokra lebontva, és látjuk, hogy a fiatal lányok nem találják vonzónak a számítástechnikát. És ez elég riasztó trend. A fiatal nők nem vesznek részt ilyen képzésben, nem találják vonzónak, Mi pedig ugye az előbb is azt mondtuk, illetve az előző panel szakértői és azt mondták, hogy nem a nem a skillekkel van probléma, a készségek alapján a nők is mehetnének ilyen jellegű képzésre. És aztán itt egy összefoglaló ábra, több férfi van, mint nő az IKT ágazatban, már a gimnázium szintjén is nagy a különbség, illetve az egyetemi szinten még nagyobb. Eh, a vizsgázók között is alacsony a nők aránya, eh, alacsonyabb a fizetésük az IKT ágazatban, szektorban a nőknek, a női munkavállalóknak, mint a férfi munkavállalóknak. Ezt látjuk, ezt mutatják a számadatok. Egy rövid kitekintést akartam tehát nyújtani, ahhoz, hogy elgondolkozzunk ezen, és egészen riasztó a helyzet, azt kell, hogy mondjam. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Ora a Ruth Farmer, direttore dell'iniziativa e strategica. Ruth Farmer következik a Nők és Távközlés Országos Központjában a stratégiai kezdeményezések igazgatója. Köszönöm szépen a meghívást, hogy részt vehetek ezen az eseményen. Meghallgat láttam a statisztikákat, és most néhány megoldást szeretnék, megoldási javaslatot bemutatni. Az usa is hasonló a helyzet. Ott is a nők itt lehet látni, hogy milyen képesítéseket szereznek százalékos arányban. A 90-es évek óta 79%-os visszaesést tapasztalhatunk az ilyen képesítések megszerzését illetően a lányok körében. Ezt a tendenciát megtartani, ez számunkra prioritás, és az elszigeteltség mindenféleképpen probléma, hiszen ezekben az osztályokban általában fiúk, férfiak vannak, a nők elszigeteltnek érzik magukat, és az egyetemeken nincsen nők szemére megfelelő kurzus, nem is tudják néha, hogy léteznek ilyen kurzusok. A mérnökök mindössze 11%-a nő, és nincs elég példakép, ez nem ad elég példaképet a többi hölgy számára. Ami a mérnökök imidzsét illeti, a média még mindig hamisképpel él, a nőket csak fogyasztóként állítják be, nem olyas akik maguk teremtik meg a technikát, vagy olyas valakik barátnőiként, akik maguk teremtik meg a technikát. Ők csak fogyasztóként jelennek meg, akár a médiában, akár az interneten, ahol a nő kapcsán csak pornográf képek merülnek fel, hogyha valaki a nő szót beadja a keresőgépbe. Floridában egy tanító mesélte, hogy egy kávézóban egy pólót bizonyos feliratú pólót, hogy IBM kompetencián van, viselő lányt megkérdezett valaki, hogy ez ki is csinálta ezt a pólót, és ő azt mondta, hogy ő maga. Így ugyanolyan a megközelítésünk, mint a viták Európában. Van egy tímünk, amely felvilágosító munkát végez, támogatásra szolgál. Egy ország szintű change leader hálózatunk van, különböző vállalatok, mint a Cisco és az Intel tartoznak ide, és vállalkozói szinten is vannak szövetségek, amelyek a nőket támogatják. 450 ilyen szervezet van az USA-ban. Én 2008-ban, amikor csatlakoztam, akkor csupán 80-an voltak, tehát viszonylag gyors fejlődést figyelhettünk meg, és ehhez alkalmazkodnunk is kell. Hogy ezen változás eszközeit megerősítsük, illetve forrásokat teremtsünk. Nos, itt tíz fő lehetőség van a nők ösztönzésére ezeken a területeken különféle ö, dokumentumokat hoztam magammal, de természetesen az internet oldalon is megtalálhatók ezek az információk. Az egyik megoldás az, hogy ugye elmondtam, hogy itt különböző programjaink vannak a folyamat valamennyi szakaszában, de itt a computing programról szeretnék részletesebben szólni vannak itt olyan lányok is, akik az internet köszönhetően vesznek ebben részt. Az Aspiration in Computing egy felvilágosító munkát végző program, illetve a nők láthatóságát javítja a technológia területén. Itt 450 szervezet tevékenykedik tehát, hogy a nőket bátorítsa, ösztönözze a technológia területén való tevékenykedésre. Nos, a nők noha érdeklődnek a technológia iránt, 60%-uk más szakmák mellett dönt végül. Nem sikerül még azokat sem az iskoláinkban tartani, akik érdeklődnének a számítástechnológiai iránt, tehát itt meg nem is arról van szó, hogy másokat kívánnánk megnyerni. Mi díjat is létrehoztunk, ez egyfajta csali, és ez megmutatja a lányoknak, hogy ha képességeik megfelelnek, akkor igenis, hogy csinálhatnak karriert az információs technika területén. Itt ezen a képen láthatóak az ilyen programokhoz hasonló programok résztvevőjét. Nyilvános ünnepségeket tartunk, hogy megmutassuk a nőknek, hogy a technológia világa igénylőző jelenlétüket. Ez egyik ilyen kommentár a nők részéről, akik ezen az eseményen részt vettek. Először némileg félénk voltam, de aztán megállapítottam, hogy a képességeim igenis megbecsülésre méltóak, és az, hogy ő így gondolkodik, az már is egy fontos lépés támogatjuk ezeket a közösségeket virtuálisan és személyesen úgy szintén, hogy a nők elszigeteltségét megszüntessük, és a Facebook-on és más szociális médiával együttesen tesszük ezt egy virtuális peer csoport létrehozásával, hogyha az, illetve az oktatásban és a szociális életben vagy az egyetemen valódi ilyen csoportok is létrejönnek emellett. Az egyetem men, illetve a kutatásban csak 13%-ot tesz a nők iránya, aránya. Nos, bizonyosan tudnia kell a többi nőnek, mondta az egyik hölgy, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezen a férfiak által uralt területen karriert csinálunk. A fiatal nők már igen, csak korán meg kell, hogy kapják a lehetőséget, hogy aztán mentorokként működjenek más lányok számára különféle gyakornoki programok vagy ösztöndiak révén teremtünk ilyen lehetőségeket. Észak-Karolinában tart éppen most ez egyik ilyen hölgy, a szervezetünkből egy előadást, ez az egyetlen lehetőség, hogy utánkövessük, hogy milyen karriert csinál egy hölgy ezen a területen. Én öt éve foglalkozom ezzel, 2008-ban indítottam valóban ezt a tevékenységet. 10 ezer fiatal hölgy regisztráltatta magát, 88%-uk tipikus a férfiak által uralt tárgyakat tanul, mint számítástechnika és mások. 1600 e, felnőtt önkéntesünk van, minden USA szövetségi államban képviselve vagyunk, az amerikai Virgin island is, és 54 regionális tímünk dolgozik. Ezer ö, fiatal lányt tüntetünk ki évente, és nagyon erős alaptámogatásunk van. A középiskolák is csatlakoztak 25 ezer tanóra, szemtestechnika tanórával. Ezt sikerült az USA-ban elérnünk, és ez nőként kevesebb, mint 1000 dollárba került. Önkéntes munka révén történik ez. Nagyon hatékony ez, és ez mindenképpen elismerést nyújt a fiatal lányoknak, és ösztönzi őket. Nagyon sok nagy teljesítmény később születik, és elmondják ezek a hölgyek, hogy itt bátorították őket arra, hogy folytassák ezen az úton, ez csak önkéntesekkel történhet, mert a tanárokat nem tudjuk olyan gyorsan átképzelni, mint a, átképezni, mint amilyen gyorsan szükség lenne erre. Van egy technológia platformunk is, adatcserére, és mindazok szemére, akik minket támogatni óhajtanak. És természetesen a vállalatok egyes vezetői is, akiknek rengeteg tennivalójuk van ugyan, de mégis rengeteget segítenek a munkánkban. Itt az első programozókról látunk egy képet, szintén ösztönzi a nőket, hogy ezen szakmákat válasszák. Köszönöm. Grazie anche. Köszönöm Ruth Farmernek is most. Körülbelül fél órára felfüggesztjük az előadókat, mivel hogy fél órás késedelmet halmoztunk fel, és Sandberg asszonyon lépünk videókapcsolatba. Thank you. We have now Mrs. Sandberg, CEO of Facebook, joining uh, the... Sandberg asszony a Facebooktól. Ha minden jól megy, akkor a videokonferencia képe hangja is megérkezik előbb-utóbb. Üdvözöljük Örülök, hogy ha testben nem is, de képben és hangban itt van közöttünk. ha minden igaz, akkor kérdésekre is tud majd válaszolni. Sandberg asszony, parancsoljon, öné a szó. Sorry, uh, uh, chair. Elnézést, elnök asszony. Nagyon jó, hogy itt van közöttünk. Power and looking forward to what you have to man- Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit tud, szeretne mondani nekünk azzal kapcsolatban, hogy milyen fegyverekkel felszerelkezve vonuljunk csatába, hiszen valóban egy igazi csatát kell vívnunk, és ahogy az elnök azt, hogy mondta, őné a szó, sajnos egyelőre hang nélkül, mondják a tolmácsok. is hang nélkül. Vedete che abbiamo qualche difficoltá, un paio... Láthatóan van némi nehézség, azt mondják, hogy néhány pillanat, és újra próbálkozhatunk. Io invito i presenti, magari... Köszönöm a jelenlévőket esetleg a hátsó sorokban ülőket, hogy jöjjenek egy kicsit előrébb, hogy kicsit olyan képet nyújtson ez a terem, mint hogyha kicsit jobban fel lenne töltve. Kérem, hogy az utolsó sorokban ülők jöjjenek a terem elejében. Come on. <laughs> For it's such an empty Hát már többször elhangzott, hogy nem szabad félni, nem szabad megijedni. Hát most itt a soha vissza nem térő alkalom, a bátraki az első sor. Yeah, please. Yes, please. Yeah, okay.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 No, yeah. we should work on the also promotion on yeah. yeah. Otherwise, we'll take one piece. Yeah. Yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare. Azt javaslom, hogy folytassuk az előadókkal, és aztán, ha helyreáll a kapcsolat, akkor felfüggesztjük a munkát. Kérem tehát, hogy mindenki foglalja a helyet, és megadom a szót Donna Metzlernak, tessék. just like to wait for the slides. Wave with your hands. Dat helps hier. They, uh, <laughs> busy. Yeah. I don't have that many slides. I could also do it without them. Yeah, start. Okay, I'm just going to start. Kezdem diák nélkül úgy látszik, hogy a technológia ördöge ma nincs velünk. Mindenki készen áll, sikerült elfoglalni mindenkinek a helyét az első padsorokban, úgy látom. Akkor csapjunk a lovak közé. Ha azon gondolkozunk, hogy miért nem érdekel a nőket a számítástechnikus a távközlés, de mielőtt ebbe belecsapnék, pár szót magamról. Donna Metzlának hívnak, egy amsterdami irodában dolgozom rendszergazdaként. Dél-Afrikában, képtelomban nőttem fel. A 80-as években voltam tini, tizenéves, az apartheid korszak vége fele. I was, uh, I participated in the anti-apartheid movement in the sense that az apartheid ellenes rendszer előfutáraként tulajdonképpen uh, mi nagyon sokat beszéltünk erről, tüntettünk, és mondanom sem kell, hogy mennyire meghatározó élmény volt ez, az egész személyiségemet meghatározza, rányomta bélyegét. A kritikus gondolkodóvá váltam, és kreatívvá. Uh, in the sense that I like to participate in society, I like to get involved. Ugyanakkor társadalmi aktivitást is ekkor kezdett bimbózni bennem. Dél-Afrikában fehér lányként, fehér 10 lányként eh, jó oktatásban részesültem. Persze ez két éli fegyver, hiszen az apartheidnek volt ez köszönhető. Ehm, jó finanszírozottak voltak ezek az iskolák, ahol én járhattam gyakorlatilag magániskolai színvonalat nyújtottak. Kreatív, vicces, e, eltökélt e, tanáraim e, voltak, gondolom azért, mert egy jó finanszírozott iskolában mindenki szívesebben dolgozik. Ugorjunk át a következő évszázadba gyorsan. 2001-ben Amsterdam utcáitnak kövét koptattam, és egyszer csak be egy ilyen furcsa helyre, e, akkor még nem nagyon volt ilyen. Egy könyves bolt alatti e, alaksori e, kábelekkel teli furcsa hely volt, és rengeteg monitor, számítógép, kollázsok mindenütt a falon, és, és egy roppant érdekes csoportra akadtam. Az volt az alapelvük, hogy az internet legyen ingyenes, legyen e, mindenki számára nyitott, saját zsebükből állták a szélesávú internetet, amit ott helyben bárki használhatott. Régi hardvert újra e, felhasználtak, és workshopokat, műhely munkákat, műhely gyakorlatokat, megbeszéléseket tartottak. Roppant érdekes pillanat volt az életemben, hiszen akkor döbbentem rá, hogy ez a jövő, és hogy mekkora hatása lett ez a jövőre. Ott hagytam a régi munkahelyemet, a Tigra már elmúltam 30, egyébként előtte az egészségügyben dolgoztam, ápolónőként, és úgy döntöttem, hogy valami újba, teljesen újba kezdek. És teljesen belástam magam, elmerültem ebben, naphosszat, egész nap csak a munkámnak éltem. Igazi önképzőkör volt ez, magamat tanítottam, hogy a számítástechnikában ez annyira bevett dolog, de nagyon nehéznek volt ez nekem. Nagyon nehéznek találtam ezt az egészet. Ebben az ASCII, ezen az ASCII nevű helyen másokkal is találkoztam, akik hasonlóan gondolkoztak, mint én, és a, a workshopok során technikai kérdéseket tettünk fel, és a férfiak mindig alapos szakmai, technikai zsargonnal teli választ adtak. Ezzel nem is volt semmi baj, elképesztő volt ez, de nekünk ez túl sok volt, ezt, ezt, ezt nem, nem tudtuk követni. Érthető módon ezek a férfiak, akik eh, számítástechnikusok, programozók voltak, eh, teljesen más eh, háttörük volt, én pedig egy zöldfülű kezdő voltam csak. A többi kolléganőmmel vagy, vagy többi nővel beszélgetve azt láttuk, hogy mindenki hasonlóan érez. És itt ugrunk a második diára, úgy döntöttünk, hogy ki tudja esetleg nagyítani ezt? Ha az F, Ctrl F-et próbálná meg talán? Úgy látom nem megy, na nem baj. Tehát egy kis csoportot alapítottunk, egymást tanítottuk, kicsit mint egy olvasó csoport. Mindenki kiválasztott egy témát, amiből belásta magát, és megpróbálta a többiekkel megosztani a tudását. Annyira sikeresnek bizonyult ez, hogy nyitottá tettük. Gender Changers, ez lett a nevünk. A Gender Changer mi az? Nem más, mint egy, mint egy adapter, ami Ugye két oldal van, a technik, technikában is úgy hívjuk, hogy himis női oldalt az egyik oldalán, ahogy láthatják a képen is, sok lyuk van, a másik oldalán pedig apró kis tűk állnak ki. Ezt a kettőt, az adapter ezt a kettőt kapcsolja össze, akár adapter helyett hívhatnánk gender changernek, tehát nem váltónak is. Workshopokat szerveztünk, és úgy azt láttuk, hogy bizonyos dolgokat a kontextus specifikus csoportokban lehet a legjobban megtanítani. Nagyon nagy ellenállásba ütköztünk, maga ez az ASCII csoport is férfi domináns volt, de mi nem hagytuk annyiban, folytattuk a munkánkat. Minden workshop után és megkérdeztük a résztvevőket, hogy mit gondolnak erről a megközelítésről, és nagyon pozitív volt a visszajelzés. És folytattuk a munkánkat, és örülök annak, hogy így történt. Azóta is a technikában dolgozom, azóta is workshopokat tartunk. Két példát hoznék arra, hogy milyen workshopokat tartunk, ami releváns lehet. Például a Rotterdami egyetemen a Rotterdami Népfőiskolán, ha úgy tetszik, tartunk egy nyílt workshopokat a eh, számítógépes hardware-ről. Egyébként eh, nem csak nőknek, hanem mondjuk eh, mm, idősebbeknek is, akiknek számítástechnikához nem sok közük van. Nagyon kevesen maradnak, kimozsódnak le, és nagyon pozitívak a visszajelzések. Egy mindegy, ugyanis, hogy kinek tanítunk meg egy ilyen bonyolult témát, és hogyan. Szerintem mindenkinek megtanítható, ezt csak meg kell találni a módját. Az antropológia, tanuló egyetemi diákoknak is tartok egy ilyen hardware workshopot, de itt nem az alapelvekről beszélünk, itt nem. Az elején, amikor elkezdtem tartani ezt a workshopot, akkor akkor még azt csináltuk, hogy szétszettünk egy, kintottuk a szemtógép dobozát, és belenéztünk, hogy mi van benne. Mostanában azonban azt tapasztalom, hogy még soha nem nézett bele senki egy számítógépbe. Hát hogyan tudunk így technikai döntéseket hozni, ha nem látunk a doboz mögé? Lássuk a négy ajánlásomat tehát a hosszú bevezetőt követően. A résztvevők tekintetében minél, érdekes mondom, minél nagyobbat markolunk, annál többet fogunk fiatalokat, időseket, munkanélkülieket, művészvilág képviselőit mind-mind meg kell célozni. Hiszen nagyon furcsa dolgokat is tapasztalunk, a legváratlanabb helyekről is érkezhetnek a számítástechnikában nők. Rengeteg a tennivaló. A mi csoportunk nőkből áll. Brüsszelben, Barcelonában is vannak hasonló csoportok. Van például a Linux Chicks csoport. Szerintem mindenkinek van tennivaló, nem versenyzünk el egymással, hanem egymást kiegészít a workshopokat kell tartani, és e, apró kis lépésekkel, soha fel nem adva a harcot, így lehet eredményeket elérni. Sorry, I'm missing one. <laughs> Can I go back one? Yes, cultivate attitude. Cultivate attitude, igen, ez a Goringtól. Közben párhuzamosan a Facebook adást is kapjuk. Girls need to know that they're amazing, they're strong, they can do whatever they want. A nőknek tudniuk kell, hogy bármit elérhetnek, bármit bármire képesek. A mi workshopjaink során nem az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy milyen brilliáns programozók vagyunk, nem is így van. Nem. Mi egyszerű célokat tűztünk ki magunk elé, és ezeket próbáltuk megvalósítani. Úgy vélem, hogy nem a képessége fontos, hanem a hozzáállás kérdése minden harmadik javaslatom a fontos, hogy a, a, a, a fiatalkori rácsodálkozás érzése megmaradjon. Amikor az ember először rácsodálkozik, ó, milyen csodálatos kék az ég, hoppá, és miért kék? Ehhez megfelelő tanárokra van szükség, igazi pedagógusokra. Végezetül a technológiáról kialakult képet kell megváltoztatnunk. A technológia körülvesz minket, mindenütt ott van. Át járja az életünket. Amikor a technológiai szakmára váltottam, akkor rájöttem, hogy radikálisan változik körülöttem a világ, és kapaszkodókat kerestem. Sokan nem így gondolják. Úgy gondolják, hogy a technológia, elektronika, kütyük, számítógépek és programozási nyelvből áll, de hogyha... Jó, hát ha ennyi volt az időm, akkor itt befejezem. Grazie, mi scuso, ma... Köszönöm, elnézést kérek, de a 13 perc pluszban az már nagyon sok volt nekünk. Ugyanakkor köszönöm ezt a kiváló beszámolót. Azt hiszem, hogy most össze tudnak majd kapcsolni minket, mindenki vegye fel a fülhallgatóját, mert a hang az sajnos túlságosan halk. Nézzünk. Cheryl, use your opportunity now, for we are in the air. Ah. Ah, oh. oh. Can you hear me? Yes. Hallani? hallani? Lehet engem jól hallani? Ó, oh, tökéletes, rendben, ó, oh, csodás! Over, sorry you couldn't hear me before. Um, honorable members of the European Parliament. Tisztelt parlamenti képviselők, Szartari elnök asszony, Gustafsson, Krusz asszony és Töré főtitkár úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel távkapcsolat formájában. ICT is critically important for every country, for every region. Rendkívül fontos az IT technológia minden országban, az egész világon. Én eh, sokat gondolkoztam azon, hogy a nők hogyan tölthetnek be vezető szerepet, mert ezzel gondok vannak a világban. általában a nőknek eh, a parlamenti helyek eh, ötöde jut, és nincs olyan ország a világon, ahol a vállalatok 95%-át ne férfiak vezetnék. Ez azt jelenti, hogy azokat a döntéseket, amelyeket eh, meghoznak, és amelyek a leginkább befolyásolják a világot, nos ott a nők hangját nem nagyon lehet hallani. Ugyanez a helyzet az IKT szektorral is. 48%-a a munkavállalóknak a mi területünkön nő, és csökken a számítástechnikát végző nők száma az Egyesült Államokban is. 1985-ben 35 százaléka volt a számítástechnikai szakos végzős hallgatóknak nő, most csak 18 százaléka a számítástechnikát tanuló hallgatóknak nő, tehát megfeleződtek az arányok. Ha megnézzük az IKT-t, akkor azt látjuk, hogy nincs elég ember, aki a munkahelyeket betöltse. Hogyha ugyanannyi nő lenne az ágazatban, mint férfi, akkor már is ott lenne minden munkahelyen egy munkavállaló. Hogyha nők ugyanolyan arányban fordulnának e terület felé, mint férfiak, akkor szintén megoldódna a probléma. Warren Buffett mondta, hogy ő azért olyan sikeres, mert eh, csak a népesség felével kell versenyeznie, hogyha a technológiai munkákat, munkahelyeket nézzük, és ezt az ágazatot nézzük, gyakorlatilag csak a lakosság felét vesszük számításba. Ugyanaz a probléma Eh, itt is, mint más területeken, a sztereotípiák. Annak idején egyéves babáknak lehetett eh, lehetett eh, t-shirtöket kapni, pólókat tenni, venni, és ezek is már ezeket a sztereotípiákat tükrözték, hogy olyan okos vagyok, mint apukám, ez egy fiú póló volt, e, és ezek a pólók is azt mutatják, hogy a fiúk okosak, okosnak kell lenniük, és jónak kell lenniük a matekhoz. A lányok pedig legyenek csinosak, vagy segítsenek másoknak, de ne játszanak vezetőszerepet, és ne foglalkozzanak műszaki dolgokkal. Ezeket a sztereotípiákat a szociológusok már régóta tanulmányozzák, és ez arra jutottak, hogy ha valaki ilyen sztereotíp, sztereotípiákat kap, akkor azokat úgymond megvalósítja. matematika vizsgáknál e, is, hogyha jelölni kell, hogy férfi vagy női a vizsgázó, akkor így a nők gyengébb eredményeket érnek el, mint hogyha nem kéne jelezni. Hogyha és ilyen kísérletet is végeztek egy matematika teszten, azt mondták a lányoknak a vizsga előtt, hogy ez a típusú teszt a lányoknál jól fekszik, akkor az a teszt eh, általában jobban is ment a lányoknak, mint egyébként. Eh, amennyiben egy eh, lány túlságosan egy lánygyerek magabiztos, akkor rászoktak szólni Fiúgyerekeket soha nem szokták leállítani, hogyha magabiztosan viselkednek. Ne használjuk tehát ezt a kifejezést, hogy főnökösködik. Hogyha ilyet hallanak a lányukról, akkor legyenek büszkék rá, mert ez azt jelenti, hogy alkalmas a vezető szerepre. hogyha egy kisfiúról azt mondják, hogy jó vezető lesz belőle, senki nem nevet, ha egy lányról mondják azt, hogy jó vezető lesz belőle, akkor már is nevetnek az emberek, és ez nem szabad, hogy nehetséges legyen. Természetesnek kell lenni, hogy a nőből is lehet eh, vezető. Ugyanez a dinamikája a munkaerőnek is. A múlt héten Ugyanerről beszéltem Londonban, Hamburgban és Amerikában is, nagy közönségek előtt, hogyha önnek, mint férfinek azt mondták, hogy túl agresszív, ha itt van férfi, akinek azt mondták, hogy túl agresszív a munkahelyén, akkor az emelje fel a kezét, kérem. Nem tudom, volt, aki felemelte a kezét egyáltalán? Eh, hogyha nő ön, akkor ha mondták önnek, hogy túl agresszív a munkahelyén, emelje fel a kezét. That is what audiences do all over the world. És mindenhol ezt csinálják. Mindenhol ezt csinálják. Férfiaknak nem szokták azt mondani, hogy túl agresszívak. Nőknek pedig gyakran mondják, hogy túl agresszív. És ez is a sztereotípiák miatt van. Tényleg azt gondoljuk, hogy itt a hallgatóság között ülő nők agresszívabbak, mint a férfiak? Ehhez képest eh, több évtizedes kutatási eredmények azt mutatják, hogy a férfiak általában agresszívabbak. Ezek a sztereotípiák tartanak vissza nőket a műszaki tudományoktól. Azt várjuk el a fiúktól, a fiainktól, hogy értsenek a matematikához és a természettudományokhoz, meg a kompjúterekhez, a lányoktól pedig azt várjuk el, vagy akár csak közvetlenül azt sugaljuk nekik, hogy tőlük nem várunk el ennyit. Mindig védeni akarjuk online a gyermekeinket. A Facebooknál is erre gondolunk mindig. És azt látjuk, hogy a szülők hagyják a fiaikat felfedezni, még a lányokat nagyobb félelemmel kezelik. Én azt mondtam a szülőknek, hogy hagyják, hogy a lánygyerek is kipróbálhassa a technológiát, hadd tanuljon, hadd játszon, mert fontos. És én azt látom, hogy ezek a sztereotípiák nem nagyon akarnak változni. Nekem van egy 7 éves fiam, Stanfordi Egyetemre küldtem más helyi 7 éves gyerekekkel egy komputertáborba, Ugye 7 évesen a szülők döntik el, hogy mit csinál a gyerek nyáron. Mindössze öt lány volt, és ezek közül az egyik az unokahugom és az ő kis barátnője. Tehát az öt lányból is kettő rajtam keresztül volt ott a táborban. Tehát 35 gyerekből mindössze 5 volt lány ami azt mutatja, hogy nem javul a helyzet. Megkérdeztem a világon máshol is ilyen programokat irányító, vagy azokban résztvevő embereket, és azt mondják mindenhol, hogy ezekre a számítástechnikai gyerektáborokba, a gyerekprogramokra fiúgyerekeket szoktak beiratni, ezért van a lányoknak hatalmas hátránya, mire egyetemre mennek, eh, vagy be sem mernek iratkozni, vagy pedig, mivel eleve hátrányan indulnak, lemorzsolódnak. Mit kell tenni tehát? Bátorítsuk a lányokat, mondjuk nekik, hogy ők is jók matematikában, vagy természettudományban. Ázsiában egyébként ezt mondják is a lányoknak, és jobbak is, jobban is teljesítenek. E, a lányok pedig minden más tantárgyban jobbak, mint a fiúk. E, Franciaországban az egyetemi diplomák 64%-át most már nők szerzik. Tehát el kell hitetni a lányokkal, hogy ők jók a matematikában és a természettudományban. Minden gyereket biztonságban kell tartani, de egyelően kell bánni velük, had játszanak, had használják a komputereket és a technológiát. És el kell felejtenünk a lányokkal kapcsolatos sztereotípiákat, mert csak akkor fogjuk megoldani az IKT emberhiányt és a vezetőségi eh, nőhiányt, hogyha ezeket a sztereotípiákat elfelejtjük. Köszönöm, hogy meghallgattak, és eh, szívesen válaszolok egy-két kérdésre. Thank you. Now I am taking two questions. Starting with the... Köszönöm, egy-két kérdést várunk. Először a biztos asszony. Cheryl, thank you so much for your time and also for your... Köszönöm, hogy ö, e, megosztotta velünk inspiráló szavait. Nem régen járt Európában. Nagyon érdekes lenne számomra tudni azt, hogy másképp reagálnak-e Európában és Amerikában az ön szavaira, felvetéseire. So there are really important cultural differences between every country. Certainly between the US and different countries in Amerika és Európa között óriási uh, kulturális uh, különbségek vannak, de hát azt hiszem ezt önök is tudják. Mi? De a könyvemet 24 nyelven adták már ki. Minden ö, országban egy külön ö, csapatot ö, kértem fel arra, hogy a helyi statisztikákat használhassuk, és ö, akár a világ bármelyik részéről is beszélünk, férfiak a vezetők jellemzően, és a férfi, fiúkat tanítják arra, hogy vezetőké váljanak, és a nőket pedig, a lányokat pedig nem. Németországban például a nők az egyetemet végzette 51%-a nő, de van, ahol ez akár 60%-ot is elérhet, és tudjuk, hogy a lányok nem buták, és el hát tudják végezni az egyetemet, tudnak vezetőkké válni. Ez nem is kérdés. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tudományos munkára, vagy tudományos szakma választásra bizony nem nagyon biztatjuk a nőket, a lányokat. Ezért valamit tenni kell. Yeah. Uh, now my colleague, Mrs. Uh, Herzog, please. Most Herzog képviselőasszony következik. In this, um, uh, ICT world, uh, to be... Köszönöm. Nagy megtiszteltetés, hogy találkozhatunk így is. Ezen gondolkoztam én ma délután, hogy a férfiak választják azt, hogy ki legyen az ICT felelős, pedig tudjuk ezeket a választásokat változtatni. Hogyan lehetünk mi is eh, kiválasztottak? Eh, nem, nem, nem a nőket látják eh, a legjobb választási lehetőségnek. A férfiak által dominált ICT világban mikor lehet? Igen. Én azt gondolom, hogy ezek a nők, akik eh, az ICT szektorban helyezkednek el, és azok a nők, azok elképesztően tehetségesek. És minél több nő megjelenik a számítástechnikában, annál inkább pusztulnak a sztereotípiák a nők azért nem választják a számítástechnikát, mert nem választják a technikát. Hogyha választják a számítástechnikát, akkor majd választják a számítástechnikát. Ez kicsit olyan, mint hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Azért nem gondoljuk, hogy a nőknek lehet vezetői képességük, mert olyan kevés női vezető van. De hogyha egy több lenne a női vezető, akkor úgy gondolnánk, hogy nőből is lehet vezető azok a nők, akik elhelyezkednek a számítástechnikában, azok úttörő szerepet játszanak, mutatják az utat, és nyitják ki az ajtókat a következő generációnak. Thank you for uh, joining us today. Köszönjük, hogy csatlakozott, és üdvözletünket küldjük Kaliforniába. Köszönjük. Bene, il collegamento è interrotto e quindi noi... Most ezzel a kapcsolat meg is szakadt, úgyhogy befejezhetjük fennmaradó munkánkat. Egy videókapcsolatot követően egy olyan hölgyel, aki nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a Facebook már minden napjaink része. Most pedig a napunk lezárásaként Nidi Tandon kap szót aki fő szakértő és tréner egy fejlesztési és gender konzultáns csoportban. I'm sorry, but they have the wrong PowerPoint on. Uh, good afternoon, my name is Nidhi. I... Jó napot kívánok! Nidinek uh, hívnak, mivel már csak én választom el önöket egy eh, pohár bortól kinn a napos teraszon, ezért megpróbálom rövidre fogni. Az életem felét eh, trénerként töltöttem eh, afrikai nőkkel, közép-ázsiaiakkal próbáltam együtt dolgozni a technikára. töntsöm őket, hogyan tudják ezt a, felkelteni az érdeklődésüket, és hogyan tudják magukévá tenni E, ezt a tudományt. Nagyon jó itt lenni e, ennyi kiváló nő között, akik változásért e, harcolnak. Úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy az ITU beszél arról, hogy globális szinten kell fellépnünk és vizsgálnunk, hogy mit tehetünk. Egész délután erről mert sokat hallottunk, ezért nem ismételni már, amit elmondtak előttem. IT-jus kollégáim angolul, franciául és más sem is elhozták Eh, ezeket a jelentőket. Szó a híriül nem egyébként, ami az én eredeti anyanyelvem, de hát ezt hagyjuk. Még egyszer mondom, rövidre fogom a mondandómat. Ez a könyv tele van statisztikákkal, ezeket most nem, ezen nem mennék végig. Például az OECD országokban eh, azt tapasztaltuk, hogy a nők kisebb arányban vesznek részt a szemtes technikában, a távközlésben, eh, azonban növekszik a részvételő Készországban és Magyarországon 40 eh, százalék fölötti ez az arány, amit az OECD átlag fölött van, ugyanakkor eh, mégiscsak eh, Amerika, Izland és Magyarország állnak a legjobban. Amikor a számítástechnikai szakemberek arányát nézzük. Az ITU egy portált dolgozott ki egy külön portált, amelyet megpróbálunk feltölteni tartalommal. A lányok, nők, fiatal asszonyok számára rengeteg praktikus információval szolgálunk itt. Lányok, rajta, itt megtalálhatok minden információt. Eddig 20 ezer látogatót számolnak, ezek akiknek 75%-a új látogató, van a visszatérő látogatók is. 220 programmal indultunk, 526 körülbelül 526 programot indítottunk. A kollégáim, amiről beszéltek, eh, ezek, ezek nagyon biztató kezdeményezések, amit a főtitkár úr is mondott. A célja ezen programoknak az, hogy tájékoztassuk, felvilágosítsuk a nőket, vonzóvá tegyük számukra a számítástechnikát. Mi újat is mondhatnék ma délután? Két egymáshoz kapcsolódó kérdésre térnék vissza. Még ne lapozzunk. Az egyik a kérdés az, hogy hogyan, hogyan szólítsuk meg a nőket, a második kérdés pedig hol. Hol vannak a nők, hol vannak a jövő munkahelyei? Tehát a hogyan és a hol. Erre a két kérdésre kell választ találnunk. teljesen véletlenszerűen kiválasztott nők példáját hoznám. persze elfogult vagyok, egy szociális vállalkozókkal kezdeném. A név, a cég sem olyan fontos. Sokkal fontosabb az, hogy mit csinálnak, hogyan gondolkoznak. Itt van például egy mobil fizetési és megtakarítási rendszer, amelyel különböző szolgáltatásokért fizethetnek Indiában, oktatási, oktatásért, vízért, és így tovább, és így tovább. Egy nő alapított ezt a céget. A második példa infrastruktúrával kapcsolatos. Azt a kérdést teszi fel, Nos, a vízinfrastruktúrával kapcsolatos újító gondolatok köré szerveződött ez a cég. 18 ezer felhasználója van, akiket ivóvízhez jutatnak. She says the greatest challenge of the next 50 years. Következő példánk azt mondja 50 év, az elkövetkezendő 50 év legnagyobb kihívása az, hogy és munkahelyet teremtsünk mindenki számára. Egy számítástechnikai alapú rendszerről van szó, amely leegyszerűsített számítástechnikai munkát biztosít azok számára, akik egyébként kiszorulnának a számítástechnikából, nem csak Indiában, hanem mondjuk Haiti-ban. in the traditional semiconducting hardware aspect of ICT. Következő példánk um, egy amerikai félvezető cég uh, egyik társalapítója, kirai származású hölgy, a következő esetben csak logónk van, nevünk nincs, Meshery, uh, egy, egy olyan alkalmazás platform, Ó, látom, hogy van, aki bólogat, tudja, hogy mi az, hogy eh, applikáció platform. Az Intel megvásárolja a, a Measure-it. Mit mond ez? Azt mutatja, hogy a, a nők valóban úttörő szerepet játszhatnak a hálózat marketing területén is. And emerging forms. And finally, my last little slide of another lady. Hát vannak, igenis vannak úttörő vállalkozók, a nők között is itt a HTC alapítója egy újabb kínai hölgy, akit aki jótékonysági célból több ezer HTC eh, táblagépet eh, osztott ki, eh, amelynek célja az, hogy kezébe vegyék a saját sorsukat, és akár ők is vállalkozókká váljanak, váljanak nem csak felhasználóként, hanem újítóként, cégvezetőként is nagyobb szerep háró hatanőkre. Do these portraits tell us? you can do this next slide. So when we did our study, oh, it didn't, uh, keep going. Úgy látom, nem találjuk a megfelelő diát. Igen, tehát mit tapasztaltunk az, hogy a számítástechnika, videójátékok, elektronika és így tovább mind-mind vonzó a számítástechnikában számukra. De a tanulmányunk azt mutatja, hogy a nők, amikor tudják, felfogják, hogy a számítástechnikát felhasználhatják arra, hogy, hogy javítsanak a világon, akkor igazán valami megmozdul bennük, legyen az társadalmi igazságosságról szó, vagy környezetvédelemről, akár a, a nagymamájának egyszerűbb legyen, jobb legyen az élete. Hogyha megjelenik ez, a, ez, a, ez az elem, hogy javítunk egy kicsit a világon, szerintem ez izgatja fel a nőket. Nagyon gyorsan a következő dia. Esik csak megint, ahogy az elhangzott. A formális képzés fontos. A mentori programok fontosak, de az új gazdaságra való felkészülés különösen fontos, hiszen óriási változások zajlanak, és az emberek óriási nyomás alatt vannak. Épp, hogy nőnek nem csökkennek a társadalmi különbségek, a Gini együttható, a jó ismert Gini együttható is pontosan ezt mutatja. Hajjaj, már 9 perc lejárt Lássuk a következő diát. A harmadik milliárd index, ha még nem látták volna, megtalálják az interneten, ami azt mutatja, hogy a globális gazdaságban az elkövetkező évtizedben egy milliárd nő jelenhet meg, alkalmazottként, cégvezetőként. 865 milliójuk 20-65 év, kö, év közötti lesz 2020-ban, ön akkor alapvető hiányosságok vannak ahhoz, hogy a gazdaság országokban teljes szerepüket kiteljesítsék. Ebből 812 millióan fejlődő országokban élnek. Hogyan találjuk meg a következő Bill Gates-t vagy Steve Jobs-t? Merült fel egy konferencián, feltettem a kérdést, hogy ez a lány, aki, át, aki az új Bill Gates, a Steve Jobs lesz, miért fejlődő országban keresendő? Nagyon röviden a következtetések, ez a könyv egyébként tele van ilyen következtetésekkel. A narratívák felől közelítnék. Az egyik egy Kiambogó Egyetemen létrehozott ugandai szoftvercég. Én ezer éve ismerem ezt a fiatal nőt, aki azt mondta, hogy számítástechnikát tanultam Kiambogó Egyetemen, nem egyébként igen kicsi egyetem semmi közepén. Azért választottam ezt a kurzust, mert eh, folyamatosan fejlődik, alakul eh, a technológia, és szerettem volna eh, minél többet tudni róla. 20 voltunk a lányokkal 88-ból, remélem, hogy ez a gyakornoki program majd segít abban, hogy munkát találják. Tehát igenis fontos ez. Egy második példa Amerikából van, amikor egy fejvadász, egy női fejvadász azt mondja, azt nyilatkozza, hogy a nők gyakran, gyakran azt gondolják, hogy nem illik rájuk a, a hirdetésük nem állnak készen erre a feladatra, ez nem, a, nem nekik való. Tehát gyakran nem akarnak versenyezni, nem, nem versenyezni akarnak, ha valamit tenni, valami jót tenni. Amikor idén nyáron egy gyakornok lánya beszéltem, akkor arról számolt be, hogy 200 férfi jelentkezett, és amikor egy hasonló kiírás megjelent csak nők számára, akkor több százan nők is jelentkeztek. Tehát a cég szlogenje a cég szlogenje is el idegeníti a, a, a, a nőket, szerint nálunk dolgoznak a világ legjobb programozója. A programozó, ez valahogy nem illik a nőkre, nem gondolják, hogy nekik itt bármiféle karrier lehetőségük lehetne. Men in their use of social media technology, they truly dominate the social media space. A szociális médiában a, a, a nőknek óriási lehetőségük van, mert az intelligens, az okos alkalmazások világát éljük, és az alkalmazások kigondolásában egyszerűen az intuíció miatt a nők sokkal jobbak. Ma reggel Sheryl Miller azt mondta, hogy magasabbra kell tenni a lécet. Én is erről beszélek. A digitális értelemben vett lécet magasabbra kell tenni, nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem, mert itt nem csak gazdasági kérdésekről van szó, hanem a jövő generációnak egészségéről, a környezetvédelméről. Grazie. Allora, come tutti vedete, siamo... Köszönöm. Láthatják, hogy igen, csak túlléptük az időt, és ez belső problémákhoz is kapcsolódik a parlamentben. Most uh, zárszóként megadom a szót a biztos asszonynak, Krőz asszonynak, tessék. Let me start to um, thank you out of my heart, you, yourself. Hadd köszönjem meg önöknek, és önnek, elnök asszony, Herzog Edith képviselőnek, valamint a többi kollégának, ezt a kezdeményezést. Biztos vagyok, hogy mindannyiunk nevében mondom. Ajánlok önöknek egy üzletet. Ha egyetértünk azzal, ami itt elhangzott, Sheryl Sandberg és a többiek szájából, hogy építsük le a sztereotípiákat, hogy egyetértünk azzal, hogy a statisztikák rossz irányba mutatnak, hogy ha enyhén akarok, fogalmaz, akarok fogalmazni, akkor is stagnál a helyzet itt a nők szempontjából a számítástechnikában. És hogyha úgy gondoljuk mindannyian, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és ha úgy gondoljuk, hogy magasabbra kéne tenni ezt a lécet, mert az a világ fejlődésében is pozitív eredményeket hozhat, akkor hajrá essünk neki. Beszéljenek a gyerekeikkel, a barátaikkal, a partnereikkel. Mondják meg nekik, hogy a helyzet tarthatatlan, nem fogadjuk el a sztereotípiákat, És én biztos vagyok abban, hogy a példaképek azok nem csak a Sheryl Szondbergek, Szentbergek, hanem mindenkinek a szomszédja lehet példakép, meg kell találni a példaképeket. Nagy kihívás, egy új társadalmat kell létrehozni, és azt hiszem Ön mondta itt mellettem, hogy bátorság kell ahhoz, hogy valaki megváltoztassa az életét, ott hagyja a biztonságot. Ehhez bátorság kell, ez bátorság. És példa ön mindannyiunk számára, ne a tutira menjünk, hölgyeim. Pusztítsuk el a sztereotípiákat, csináljunk magunkból példaképet, és magyarázzák el mindezt a szomszédjuknak. Először a saját gondolkodásunkat változtassuk meg, és akkor talán majd könnyebb lesz megváltoztatni másokét is. Köszönöm Editnek és a többieknek az itrében. Mi segíteni fogunk önöknek ebben. Kérem, higgyék el, hogy ha akarnak, lesz eredmény segítsük egymást. Lányok, asszonyok, fogjunk össze! Hajrá! És gratulálok! Köszönöm, biztos asszony, köszönöm az összes előadónak és az Európai Parlament nevében Hercogasszony fog elköszönni önöktől. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Valószínűleg ennél jobb, jobb módon nem is tölthettük volna a mai délutánt. A webkonferenciának köszönhetően Európa szerte követhették nők ezrei ezt a mai konferenciát. Az üzenet pedig egyértelmű, a férfiak által dominált társadalomban nem csak a nők jelentik a legjobb választást, hanem a gazdaságnak nagyon is szüksége van ránk nőkre. Van egy technikai jellegű bejelentésem is az ülést követően, ahogy ön is említette. Bor is lesz, ehhez, azonban a labirintus mélyén meg kell találni a képviselői eh, éttermet, Eh, ahol egy pohár borral kocinthatunk a jövő nagy sikereire. E köszönöm mindannyiuknak, viszontlátásra köszönöm.